a jelentés szerzője nehézségeinek, vagyis annak, hogy meg kéne várni elvileg ugyanolyan elbánásban részesítsük, mint a saját állampolgárokat. Matyő asszony tehát szólt arról, hogy a bizottság által beterjesztett szöveg jó, javítható, és azt hiszem, hogy ezzel élnünk is kell. A szakbizottságot négy alapkérdés foglalkoztatja, 16 módosítást terjesztettünk be, ebből négyet szeretnék emelni. Az első az, hogy nem logikus, hogy az egyenlő elbánásról szóló irányelvben a tagállamokra bízzák a védelem alapvető aspektusait. Igaz, hogy minden tagállamban más a piaci helyzet, de hogyha van valami értelme ennek az irányelvnek, az az, hogy minimum jogokat kell biztosítani, és ezekről a tagállamok nem rendelkezhetnek. Mire gondolok? Tulajdonképpen itt négy módosító indítványról van szó. Egy első, azokra a munkavállalókra vonatkozik, akiket áthelyeznek. Tehát, hogyha egy emigráns munkavállalót egy tagállamba helyeznek át, a tartózkodás szerinti ország állampolgárával együtt mind a kettőnek azonos jogokat kell biztosítani. Hogyha ezt a témát egy konkrét irányelvben szabályozzuk, a bizottságtól legalább azt várjuk, hogy az indokolásban ezt magyarázza meg, és hogy biztosítsa, hogy az áthelyezett munkavállalóknál egyenlő elbánásban részesítik mind a kettőt. A következő a 12B cikkre vonatkozik, ez a 8-as módosító indítványunk, ugyanis elfogadhatatlan, hogy az egyenlő elbánás elvét az adózás kérdésében megszüntetik. Tehát, hogyha ugyanúgy fizetik az adókat, mint az adott ország állampolgárai, akkor ugyanolyan jogokat kell biztosítani számokra, hiszen ebben az esetben semmi értelme nincsen, hogy más elbánásban részesítsék őket a harmadik országból származókat, illetve az állampolgársággal rendelkezőket egyaránt. Aztán pedig szintén a 12-es cikkre vonatkozó 12-es módosításunk, hogyha egy immigráns, egy bevándorló munkavállaló elveszíti a munkáját, akkor nem szabad alapvető jogokat megszüntetni, mint például, hogy a szakszervezetből ki kelljen lépnie. Elég nagy baj, hogy munkanélküli lett, nem szabad, hogy a társulási jogtól megfossza az adott tagállam ebben az esetben. És végezetül pedig azt hiszem ez alapvető fontosságú kérdés, és szerintem ez fogja meghatározni a foglalkoztatásügyi bizottság álláspontját, ez a 13-as módosító, amikor egy bevándorló munkavállaló elveszíti a munkáját, akkor a társadalombiztosítási jogoktól nem szabad megfosztani őt tehát egészségügyi ellátás, családi ellátásban részesíteni kell, hogyha fizette a TB járulékait, akkor az összes jogot meg kell tartania. Azt hiszem, hogy ezeket az elemeket figyelembe kell venni, egyéb esetben szerintem pontosan az egyenlő elbánás elvét sérték meg. És ahogyan Matyó asszony mondta, hogy ha az illegális bevándorlás ellen akarunk küzdeni, akkor a legális munkavállalóknak azonos jogokat kell megadnunk. Ugyanis egyéb esetben a reményt tipornánk lábbal, és azt a politikát, amit oly sokszor bejelentettünk már. Nagyon köszönöm, mondja az elnök úr, köszönöm Szerkesz úr. Most pedig azt hiszem, először is meghallgathatnánk az elnökséget, utána pedig a bizottság képviselőjét, hogyha itt találhatók a teremben és szeretnének szólni. Először is a spanyol elnökséget kérdezem. Duanyász úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A soros elnökség ehhez igazából nem tud már mit hozzátenni, ahhoz képest, amit már korábban elmondtunk itt ebben a szakbizottságban. A tanács számára most az a fontos, hogy megismerjük a parlament véleményét erről az előttünk levő szövegről. Mindkét szakbizottság nagyon jól tudja, hogy pillanatnyilag mi most az álláspont, egy széles körű többséget szerzett ez az álláspont a tanácsban, és önök is tudják, hogy ez a szöveg a 2007-ben a bizottság által előterjesztett szövegtől lényegesen eltér. Miután Matthew asszonyt meghallgattuk, azt hiszem, hogy ez a szakbizottság nagyon jól felmérte, hogy mennyire bonyolult és összetett ez a dosszió. Talán, talán azt hangsúlyozhatom még, hogy ennek az irányelvnek a célja nem feltétlenül az, hogy ugyanazon jogokat biztosítsuk a külföldi és közösségi munkavállalóknak, hanem az, hogy az összes külföldi munkavállaló ugyanolyan joggal rendelkezzék, független attól, hogy mely országból érkezik. Azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos árnyalatbeli különbség van, és ezt érdemes megtartanunk és figyelembe vennünk. Továbbá még annyit mondhatok, hogy a tanács érdeklődéssel várja a parlament álláspontját, hogy reagálhasson erre. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, mondja az elnök, a bizottság. Következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság szeretné megköszönni Matyő asszonynak a munkáját, jelentéstervezetét, ugyanis nagyon kiegyensúlyozottnak gondoljuk, és köszönjük azt is, hogy kiemelte azt, hogy azok a dokumentumok, amelyeket az engedély mellékleteként a tagállamok megalkothatnának, informatív és önkéntes jelleggel készülnek majd el. Azt hiszem, hogy a javaslat kulcsfontosságú, abból a szempontból, hogy közös bevándorlás politikát szeretnénk megvalósítani az Európai Unióban. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ez egy nagyon kényes terület, nagyon érzékeny terület, és ebben a kontextusban két várakozásunk is van. Az első az, hogy kezdődjenek újra azok a tárgyalások, amelyek az évek során megrekedtek, a bizottsági javaslat alapján, és vegyük figyelembe azokat a módosításokat, amelyeket a parlament beterjesztett, valamint azokat a javító szándékú módosításokat, amelyeket még a spanyol elnökség előtt megfogalmaztunk, és amelyek elfogadhatóak a tanács számára is. Ahogyan Mátyi asszony is rámutatott, fontos az, hogy minél szélesebb legyen az alkalmazási kör, nem csak az egységes engedély szempont, engedélyezési eljárás szempontjából, hanem az Európai Unióban való munkavállalás, külföldiek munkavállalása szempontjából egyaránt. Jó lenne, hogyha már első olvasatban sikerülne megegyezésre jutnunk. Úgy gondoljuk, hogy most jó idő ez erre. Egyrészt azért, mert itt van ez az új szerződés, amely ezen a területen is együttdöntési eljárást biztosít a parlamentnek, tehát a parlament teljes mértékben részt vehet ennek a javaslatnak a kidolgozásában, és nagy hozzáadott értéket valósíthat meg, és az Európai Tanács a stokholmi programmal kapcsolatban nagyon ambiciózus célokat fogalmazott meg a legális bevándorlás területén. A célunk az, hogy 2013-ig vagy 2014-ig kidolgozzunk egy bevándorlási kódexet, amelynek az lenne a célja, hogy konszolidáljuk a meglévő gyakorlatot, tehát ez lenne a célunk. És hogy kapcsolódjak Matthew asszonyhoz, Két javaslattal él a bizottság is, a szezonális munkavállalók szempontjából, valamint a nagy, nagy gazdasági társaságok kihelyezett munkavállalóival kapcsolatban. Ugye itt különböző feltételekről kellene beszélnünk, amelyek megkönnyítenék ez, ennek a két kategóriának a befogadását. Tehát ez egy nagyon fontos lépés számunkra abban, hogy minél hamarabb felépítsük a közös európai bevándorlási teret. Nagyon sok területen sikerült már egy előrelépnünk, és ezt nem szabad elfelejtenünk. A bizottság mindenféle kompromisszumot támogat, amelyet az Európai Parlament és a Tanács között meg lehetne valósítani, és amelyek egybeesnek a fő célokkal, és ahogyan azt a azt már korábban elmondtam, nagyon szeretnénk mi is, hogy első olvasatban megegyezésre jussunk. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig meghallgatjuk azon képviselőket, akik jelentkeztek. Először is Plinkevici utászony. Ačiū, Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Veronik Matyőnek ezért a jelentésért, és remélem, hogy sikerül konszenzust létrehoznunk a foglalkoztatásügyi szakbizottsággal, valamint a tanácssal is. Minden bizonyal az első meghallgatás alatt ezt, az első olvasatban ezt el tudjuk érni. A Lisszaboni szerződés leszögezi azt, hogy az Európai Uniónak egy közös foglalkoztatási politikát kell létrehoznia, és ennek érdekében biztosítanunk kell a jogokat a jogszerűen a tagállamokban tartózkodó munkavállalóknak számukra azonos jogokat kell biztosítanunk az Európai Unió tagállamainak polgáraival. Támogatom a jelentéstevőt abban, hogy ez valóban lehetővé tennénk szá- tenni számunkra, hogy az illegális foglalkoztatás és bevándorlás ellen küzdjünk. Ha ezt az összevont, eng- összevont engedélytartalmazó rendszert valóra váltjuk, akkor az administratív követelményeket is a harmadik országokból származó munkavállalóknak megkönnyítenénk. jelentéstevő vagyok, és volna néhány megjegyzésem még. A legfontosabb kérdés a szezonális munkavállalókra vonatkozik, illetve arra, hogy szerepelnek-e a hatályban. Jelen pillanatban az Unióban nincs olyan jogalkotási szabály, amely a szezonális munkavállalókra vonatkozik, illetve az ő státuszukat szabályozná, amikor az unió területén tartózkodnak és dolgoznak. Hallottunk erről a témáról számos megjegyzést már. Hallottuk a bizottság részéről, hogy javaslatokat terjesztenek elő, a vita 2007 óta folyik, de azóta még konkrét javaslat nem született a szezonális munkavállalókra vonatkozóan. Az előttünk levő dokumentum harmadik szakasza azonos jogokról beszél, és ezek alkalmazásáról is leszögezi, hogy minimális előírásokat kell biztosítani, és ezeket alkalmazni kell a szezonális munkavállalókra is. Én úgy gondolom, hogy az azonos jogok biztosítása mindenkire kell, hogy vonatkozzék, beleértve a szezonális munkavállalókat is. Volna még néhány kérdésem az előadóhoz. A menekültekkel kapcsolatosan, a menekültek jogaival kapcsolatosan, hiszen őket bevonni a hatályba nagyon fontos lenne, úgyhogy talán el tudná magyarázni esetleg a 28-as módosítást, hogy a véleménye szerint miért nem kellene őket a hatályba emelni. És lenne még egy megjegyzésem, ez pedig az 50-es, az 52-es módosításra vonatkozik. A Lisszaboni szerződés 29-es cikke értelmében bizonyos követelményekről van szó, amelyek külföldi állampolgárok foglalkoztatásával kapcsolatosak. Értem ugyan az álláspontját, de az 52-es módosításról még további információt szeretnék kérni. Köszönöm szépen, Boszkurt asszony, parancsoljon. Thank you. Uh... Köszönöm. Egy rövid kérdésem volna. A munkavállalás és a tartózkodás itt nagyon releváns kérdések, és ezzel kapcsolatban volna egy kérdésem. Említette Mátyú asszony a hatály kibővítését annak érdekében, hogy a család egyesítés céljából érkezett személyekre is kiterjesszük a hatályt amikor családegyesítésről van szó, nem mindig teljesülnek az említett feltételek. Én azt szeretném tudni, hogy igazából mire gondol akkor, amikor arról van szó, hogy például egy partner egy, a családegyesítés céljából egy uniós tagállamba érkezik, másfajta státusza van, vagy ki tudná fejteni esetleg, hogy hogyan látja az ő helyzetüket? Köszönöm. Señor Díaz de Mera. No. Díaz de Mera úr, vagy mégsem? Két megjegyzésem lenne. Az egyik tehát amellett, hogy, hogy minnyáján látjuk, hogy ez egy nagyon fontos jogszabály, amihez ide elértünk most ebben a pillanatban, és hogy van rá lehetőség, hogy az első olvasatban átmenjen. Fel, rá felhívnám a figyelmet arra, amit az elnökség részéről, a tanács részéről most hallottunk. Tehát, hogy nem az a cél, hogy ugyanolyan jog legyen külföldi és közösségi munkavállalók között, hanem az a cél, hogy ugyanolyan elbánásban részesüljenek a külföldi munkavállalók. Én azért hívom fel erre a figyelmet, mert akkor, amikor a közösségi munkavállalók között nincs most egyenlő elbánás, tehát mikor például az új tagállamok munkavállalói még nincsenek ugyanolyan helyzetben, mint a régi tagállamoké, akkor ez egy nagyon óvatos óvatosan kell nekünk ezzel a, a kijelentéssel bánnunk. Tehát én nagyon hangsúlyoznám azt, amit itt az elnökség részéről hallottunk, és, és ezen az alapon maradnék. A másik viszont egy konkrét javaslatom lenne. Azt tudjuk a tanácsi dokumentumok alapján, hogy talán a tagállamok között ott már egy kompromisszum alakult ki, hogy hogy eh, meglegyen a szükséges eh, eh, időhatár arra, hogy ez a rendszer hatékonyan és egységesen működhessen, és ahhoz, hogy ezt tényleg át tudják ültetni ezt az irányelvet. Én úgy tudom, hogy a tanácsban ez három év implementációs időhatárként jelenik meg, és én magam ezt tartom elfogadhatónak, és javasolni is fogom módosítóval egy ilyen időhatár bevitelét a, a szövegbe. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Jane Lambert asszony következik. <laughs> Madame. Madame. Right, okay, it's a... Köszönöm szépen. Mindig sokáig tart, mire megtanulják a nevemet, tehát nek hívnak, nem pedig Jeannak, és Skóciában ez egy női név. Néhány megjegyzést szeretnék tenni ezek közül az egyik az, ami a menekültekre vonatkozik, illetve a nemzetközi oltalom aláeső személyekre. Amikor erről tárgyalunk, illetve arról beszélünk, hogy milyen kontextusban tekintjük az egyenlő elbánás elvét, tehát, hogy harmadik országbeli állampolgárok közöttiről van szó, én azt gondolom, hogy nem kellene, hogy az irányelv vonatkozzon azokra, akik nemzetközi oltalom alá esnek, például társadalombiztosítási kérdésekben, határon átnyúló társadalombiztosítási kérdésekben ez egy olyan terület, amit ahol az egyenlő elbánást meg kell nézni, és hogy biztosíthassuk, hogy az emberek egészen pontosan mire törekednek. Azonban, ha arra törekszünk, amit az előző parlament is próbált elérni, tehát az ideiglenes megállapodást, akkor ott pedig a nemzeti, tehát az állampolgárok és a harmadik országbeli állampolgárok jogai közötti egyensúlyról szólunk. És ha megnézzük a nemzetközi egyezményeket, például az ILO egyezmények szabályait, nagyon egyértelművé válik a helyzet, a munkajogok helyzete. Ezért a módosításoknál nagyon pontosan kell fogalmaznunk, hogy az egyenlő jogokat minek alapján próbáljuk biztosítani. Nagyon sajnálom, hogyha a 19-es preambulum bekezdést törölnék az irányelvből, ez ugyanis pontosan a diszkrimináció ellenes záradékra vonatkozik. Hogyha ezt töröljük, akkor viszont ne felejtsük el, hogy milyen kihatásai lesznek ennek. Tehát a jogszabályra való utalás vonatkozik-e ennek ellenére is az emberekre, akik munkavállalóként tevékenykednek. Itt különböző javaslatok vannak, és nagyon világosan kell fogalmaznunk, hogy mit gondolunk európai szinten milyen többletértékkel rendelkezik ez az intézkedés. Ugyanis amikor ezt olvasom, akkor azt gondolom, hogy egész egyszerűen kodifikáljuk azt, amit az európai tagállamok már most is tesznek, és egyszerűen rányomjuk az európai bélyegzőt, és nem biztosítjuk, hogy közös megközelítést alkalmazzunk ezen a területen. Köszönöm szépen, így az elnök. Most pedig akkor képviselőket meghallgattuk, a jelentéstevőnek adom vissza a szót. Matyő asszony kíván-e reagálni ezekre a megjegyzésekre? Köszönöm szépen, elnök úr! Mit mondhatok? Nos, A bizottsághoz egy kérdést intéztem azzal kapcsolatban, hogy az alkalmazási kör a szezonális munkavállalókkal kapcsolatban kiterjed -e rájuk vagy sem. Világos volt a válasz. Ugye itt a nyár eleje egy kritikus időszak, tehát ezért világos az, hogy miért nem vettük őket be a mi ö, alkalmazási körünkbe. De most még egyszer meg szeretném kérdezni a bizottságot, ugyanis én úgy gondolom, hogy van a bizottságnak egy olyan javaslat, amely pont a menekültekkel foglalkozik. Tehát pontosan ezért nem gondoltam, hogy őket megemlítenénk a mostani javaslat, irányelvjavaslat alkalmazási körében. Ami pedig a családegyesítést illeti, nos hát ezzel kapcsolatban szerintem logikus az, hogy említsük meg a családegyesítési jogot az alkalmazási körben, ugyanis hát ez teljesen egyértelmű, hogy nekik is aztán majd munkát kell vállalniuk. Ez nem hiszem, hogy problémát jelentene sem a parlamentnek, sem a tanácsnak, hiszen olyan személyekről van szó, akik már eleve dolgoznak, és ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy milyen kontextusban érkeztek ezek a személyek, nem hiszem, hogy ez problematikus lenne. Persze beszélhetünk még erről, de számomra ez semmiféle problémát nem jelentett. Viszont nem értettem jól Jean Lambertet, a 9-es preambulum bekezdés kapcsán. Jean, megemlítenéd ismét ezt a javaslatot? Ha pedig még más kérdések is vannak, én nyitva állok ezek előtt. Köszönöm szépen, Szerkesz úr, akkor, hogyha szeretne kiegészítő megjegyzést tenni. Nem, elnök úr, csak egy, szeretném megköszönni a lehetőséget, és arra kérem a kollégákat, hogy olvassák el a Foglalkoztatásügyi Bizottság véleményét, ugyanis társ bizottságként dolgozunk, és nyilván azt szeretnénk elérni, hogy koordinált módon folyék a munka a szakbizottságok között. A LIBE bizottsággal nagyon sok mindenben egyetértek, és nagyon fontosnak találom, hogy végül olyan dokumentum szülesség, ami minden európainak kedvez. Elnök, köszönöm szépen. Boszkúrt azt, hogy nem tudom, hogy szeretne még pontosítani valamit. Én nekem csak egy kiegészítő kérdésem lenne családtagokkal kapcsolatban, hogyha jól értettem, akkor ez csak olyan emberekre vonatkozik, akik a család egyesítés keretében érkeztek és dolgozni akarnak. De például, hogyha valakinek idős édesanyja van, aki már nem dolgozik, mert már nyugdíjas korú, akkor arra a személyre egy másik eljárás vonatkozna? Úgyhogy nem igazán értem, egyszerűen erről van szó, szerettem volna, pontos, hogyha pontosítaná, hiszen ön a szakértő. Elnök Matyó asszony. Le Hát igen, ez az egységes engedély, ez egy ö, tartózkodási engedély és egy munkaengedély egyszerre. Hogyha egy olyan idős szeméről van szó, aki nem dolgozik, akkor itt nincsen szükség az egységes engedélyezésre. Tehát, hogyha nem kíván munkát vállalni, akkor nincs szükség erre az egységes eljárásra. Bizottság? Nem változtat semmit már ne haragudjon. Pillanat. Először a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Hadd magyarázzam el. Nézzük meg az eredeti bizottsági javaslatot, amelyet Mátyi asszony kiegészített, nagyon jól egyébként. Nos hát itt igazából kettős célunk van a javaslattal. Egyrészt ott van azok a személyek, akik tagállamokban szeretnének dolgozni, és ott a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kívánják ezt megtenni, és egy egységes engedélyezési eljárás során kívánnak munkát vállalni. Tehát ez csak a munkavállalókra vonatkozna. És aztán ott van egy másik intézkedés a javaslatban, amelynek az a célja, hogy kimondja, hogy ha más okból érkezett az Európai Unió területére az adott személy, tehát mondjuk tanul, vagy családtaként van itt, akkor akár az európai vívmányok, akár a nemzeti jogszabályoknak megfelelően dolgozni kíván, akkor ezt be kell vezetni az ő engedélyébe. Tehát nem változna meg a státusza. A tagállamoknak viszont fehe, feketén-fehéren le kell írnia az engedélyben, hogy rendelkezik-e munkavállalási engedélye vagy sem az adott személy. Tehát nézzük meg mondjuk egy házastárs esetét, aki az Európai Unióban dolgozik. Az európai vívmányoknak megfelelően egy 2003 per 86-os európai tanácsi rendelet alapján 12 hónapig dolgozhat. 12 hónap után a tagállam le fogja, be fogja vezetni az engedélybe, hogy milyen feltételek mellett dolgozhat az adott személy. De a státusza nem változik meg. Ezt csak azért szeretnénk így megtartani, mert ez a fair ö, elbánás az adott személlyel, és ugyanakkor az ellenőrzési szempontból is akár rendőrök, akár munkaügyi felügyelők kívánják megtekinteni a munkavállalási engedélyét, akkor abból ki kell derülnie, hogy az adott személynek joga van-e vagy sem munkát vállalnia. De a státusza nem változik, csak egész egyszerűen a már meglévő jogait, akár európai, akár nemzeti jog alapján bevezetjük ebbe az engedélybe, a dokumentumba. Ami pedig a menekülteket illeti, az eredeti javaslatban a bizottság nem kívánta belefoglalni a menekülteket. A 12-es cikk miatt egészen egyszerű az oka, hogy miért. Azért, mert a menekültekkel kapcsolatban egy 2004 per 84-es európai rendelet, európai tanácsi rendeletben rendezzük az ő helyzetüket, és ez ez az irányelv már jó néhány olyan jogot tartalmaz, amely a menekültekre vonatkozik. Ezek a jogok mondjuk azt, hogy sokkal kedvezőbbek, mint amit mi most az Európai Bizottság javaslatába belefoglaltunk. Éppen ezért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a menekültek munkavállalási joga már le van fedve az európai jogalkotás szempontjából egy másik európai jogi eszközben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha nincsen további megjegyzés, akkor szerintem lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. És akkor áttérünk a következő napi rendi pontra. Emlékeztetnék arra egyébként, hogy a módosítások határideje március 23-a déli 12 óra itt a Libe Bizottságban, a Foglalkoztatási Bizottságnál pedig március 24-e, de a Libe Bizottságban március 23-a a módosítások határideje. Átérünk akkor most a menekültügyi csomagra. Nagyon sok kezdeményezésünk van, amiről tárgyalunk el ma délután és arra emlékeztetnék már most, hogy nagyon kevés az időnk, és nagyon sok kezdeményezést kell megtárgyalnunk a menekültügyel kapcsolatban. Az első egy eszmecsere, a négyes napi rendi pontra vonatkozóan, a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimum szabályai témakörében ez egy átdolgozás. Úgyhogy azt hiszem, hogy először Guillaume asszonyt fogjuk meghallgatni, a jelentéstevőt, ezután pedig az elnökséget és a bizottságot. Majd pedig a vitát is megnyitjuk, de emlékeztetnék arra mindenkit, hogy legalább öt kezdeményezéssel kell foglalkoznunk a menekültügy témakörében, és nem szabad elfelejtenünk, hogy mennyire kevés az időn. Guillaume asszony, öné a szó. Köszönöm szépen megpróbálok röviden hozzászólni. Először is a kontextusról szólnék néhány szót a javaslat tekintetében. Ez a víza, egy vízum dokumentum átdolgozott kiadása lenne, ugyanis ez a területen még nagyon sok a jókézag. Rengeteg kritikát kapott ez a mostani javaslat, hiszen az a célunk, hogy ezzel a javaslattal a különböző derogációknak véget vessünk, hiszen rengeteg különböző értelmezés történt meg. Szeretnénk tehát joghézagokat betemetni, és nagyon sok változtatást szeretnénk kodifikálni a nemzetközi jogból fakadóan, olyan esetekről beszélek, amelyek az Európai Bíróság joggyakorlatából származnak. Tehát a javaslataink igazából elvi jellegűek, és szeretnénk a nemzetközi védelmet biztosítani. Gondolok például arra, hogy ingyenes jog, jogi asszisztenciát adjunk, azután egyszerűsítés, valamint a fellebezési jogok, illetve a különösen érzékeny helyzetben lévőkre vonatkozó külön szabályok. Ugye vannak az úgynevezett biztonságos harmadik államok, és nem szeretnénk az európai listát fenntartani, viszont ott vannak a tagállami listák. De én szerintem itt inkoherens helyzetet teremtenénk ezzel. Inkább arra lenne szükség, hogy dolgozzunk ki egy közös kritériumrendszert, és ellenőrizzük rendszeresen az úgynevezett biztonságos államokat. Először is egy nagyon bonyolult szövegről van szó. Ez egy nagy probléma, a 2004-es szöveg már eleve nagyon komplex volt, és az első a árnyékjelentéstevők közötti egyeztetések után a recast, tehát az átdolgozás mindig felmerült, óriási munkáról van szó, de ne felejtsük el, hogy már az eredeti javaslat is a tagállamok sok koncesziójából épült fel, hiszen mindenki szeretné megőrizni a nemzeti menekültügyi politikáját. Több olyan tagállam is volt, aki kifejezetten ellenezte a reformot, főként azért, mert arra hivatkoznak, hogy ez további költségeket, illetve administratív terveheket jelentene hogyha a pénzügyi vagy anyagi terhek fontos kérdést jelentenek is, azért ne felejtsük el, hogy nem szabad, hogy az Európai Unióban egyfajta menekülti piac alakuljon ki. Egy globális csomagba illeszkedő szövegről van szó, öt szöveget egészít ki, de bármelyik ezek közül, a dokumentumok közül külön is megállja a helyét. És persze a tanácson belül nem azonos sebességgel folynak a tárgyalások ezen öt dokumentummal kapcsolatban, de mégis arra van szükség, hogy horizontális megközelítést alkalmazzunk. Talán a bizottság és a tanács esetleg felvilágosíthatna bennünket azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állnak most éppen a tárgyalások, és itt most én meg is állnék, és szeretném, hogyha a kollégák hozzászólásai után a végén még összefoglalhatnám az elhangzottakat, illetve elmondhatnám az ütörtervünket. Burgos úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a tanácsot illeti, egyetértünk az előadóval abban, hogy alapvető fontosságú a menekültügy terén ez a javaslat, ez egy nagyon fontos irányelv, az egésznek úgymond a magját alkotja, hiszen számos jogot elismer a menedékkérők számára. A bizottság előterjesztette egy nagyon nagyra törő javaslatot, ez pedig mindenképpen megéri, hogy alaposan tanulmányozzuk, körültekintően tanulmányozzuk a tanácsban, ahogyan hallottam, hogy a parlament is erre törekszik. A tanácson belül politikai szinten már ismertették ezt az anyagot, és noha itt csak egy nagyon általános eszmecseréről volt szó, látható, hogy két következtetés levonhatunk. Egyfelől azt, hogy a miniszterek arra törekszenek, hogy magas, szintű, magas szinten biztosítsuk a jogokat és a garanciákat a tagállamokban, Ugyanakkor azt szeretnék, hogy hatékony, eredményes legyen az eljárás. Tehát, hogy ne fokozódjanak a bürokratikus terhek, amelyek megakadályozzák azt, hogy megfelelő módon, illetve gyorsan lehessen rendezni ezen eljárásokat, és amelyek visszaélésre adhatnak alkalmat. Ez lenne tehát a két fő üzenet, amelyet a tanács előzetes eszmecseréből levonhatunk, és ezt követően majd technikai szinten is kezdetét veszi a vita. Intenzíven folyik a munka, már több munkacsoporti ülésre sor került a tanácsban, a közeljövőben ezek folytatódnak. Természetesen a tanácson belül még álláspont, mint olyan nem alakult ki, ehhez némi időre lesz szükség, és a parlamenttel való megállapodáshoz is. De mivel nagyon lényeges irányelvről van szó, fontos, hogy a három intézmény megfelelő szinten együttműködjön. Nem egy elnökséghez kötött dokumentumról van tehát szó, hanem az a lényeg, hogy megállapodást érjünk el. Az eddigi technikai szintű vitákból láthatóvá vált, hogy alapfontosságú elemek azok, amelyekre az előadó is rámutatott. Tehát a jogorvoslat, a gyorsított eljárások, mindehhez pedig arra lesz szükség, hogy alaposan tanulmányozzuk ezen kérdéseket, és technikai szinten kellőképpen elemezzük őket, még mielőtt álláspontot alakíthatnánk ki. Összességében véve azonban természetesen törekszünk az együttműködésre és megállapodásra a parlamenttel. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőinek adom meg a szót. Martini asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy nagy delegáció vagyunk itt a parlamentben. Nos, először is szeretném megköszönni az előadónak, Guillaume asszonynak ezt a jelentést. Többször találkoztunk vele, és ő támogatta azt, hogy a megfelelő irányba vigyük ezt a javaslatot, tehát hogy megfelelő szintű jogérvényesítést biztosítsunk az Európai Unióban, és a menekültügy területén egyenlő feltételeket biztosítsunk, méghozzá magas szinten, magas szintű védelmet. Tehát köszönjük ezt a támogatást. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy ez egy valóban rendkívül nagyra törő szöveg, és a tárgyalások nem lesznek majd egyszerűek. Három nehézség, ezeket Guillaume asszony kiemelte. Nos, Valóban ez egy összetett szöveg, egy bonyolult szöveg, ezt nem tagadhatjuk. És Guillaume asszony az indokokat is kiemelte, hogy miért ennyire bonyolult ez a szöveg, ezt a korábbi szövegből vezethetjük le. Ezt már megvizsgáltuk, megvitattuk kétoldalú tárgyalások során az árnyékjelentéstevőkkel is, és a szöveg struktúrája is felmerült egy lehetséges okként. Ezt a lehetőséget a bizottság megfontolta, de az is igaz, hogy a jelenlegi irányában vannak pozitív elemek, amelyeket szeretnénk megőrizni. Ezeket szeretnénk megtartani az irányelvben, és nem szeretnénk minden egyes pontról vitát nyitni, mert ez valóban veszélybe sodorhatja ezen pozitív elemeket is. Tehát úgy döntöttünk, hogy ezeket megtartjuk, és a létező szöveg alapján folytatjuk a vitát. Ez megmagyarázza már a szöveg jelenlegi bonyolultságát is. Technikai üléseket tartunk, és meghallgatjuk a magyarázatokat, és nyitottak vagyunk az iránt is, hogy egyszerűsítsük, pontosítsuk ezt a szöveget, amennyiben ez lehetséges, és amennyiben ez szükséges a második pontot illet, illetőleg, ami a tagállamok reformokkal kapcsolatos vonakodását illeti, hallhattuk az elnökség részéről, hogy valóban a tárgyalások nem lesznek egyszerűek. Az első szöveg kapcsán sem bizonyultak egyszerűnek a tárgyalások öt évvel ezelőtt. Ugyanakkor én személy szerint konstruktív hajlandóságot tapasztaltam a tagállamok részéről, hiszen mindenkinek az érdekét szolgálja, hogy azonos jogokat biztosítsunk. Guillaume asszony kifejezésével én talán nem élnék, de azt hiszem, hogy ez jelzi, hogy mennyire eltérőek tagállamonként az előírások. Mi azt hiszem, hogy ilyen szabványokat nem engedhetünk meg, hiszen ez alásná a azt a bizalmat, amelyet a menekültügy területén mindenképpen meg kell teremteni a tagállamok között, hogyha egy közös menekültügyi rendszerről szeretnénk beszélni. A harmadik pont pedig ez a csomag megközelítés, van több javaslat terítéken, ezek megvitatása egyidejűleg folyik, és vannak itt horizontális természetű kérdések, amelyeket egy következetes megközelítés formájában kell vizsgálni. A bizottság arra törekedett, hogy következetes legyen a javaslatokkal kapcsolatban, és a tanács, a jelenlegi elnökség, valamint a soron következő belga elnökség is elkötelezte magát amellett, hogy a különböző kérdéseket egyben vizsgálja, hogy ezáltal a következetességet is biztosítsa. Úgy tudom, hogy a parlament megfontolja majd ezen horizontális kérdéseket, annak érdekében, hogy megfelelő koordinációt és következetességet biztosítson. Számunkra ez a megközelítés természetesen örvendetes. Nagyon fontosnak tartjuk ezen dossziék esetében, hogy megfelelő párbeszédet építsünk ki a különböző jelentéstevők, a különböző érintett felek között, annak érdekében, hogy közös álláspontot alakíthassunk ki, mert a közös megközelítés is az egész rendszernek a célját szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm, ugye az elnök, most pedig megnyitjuk a vitát. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy röviden szólaljon fel, hogy az öt kezdeményezés mindegyikét megvitathassuk a menekültügy terén. Először Mónika Holmeyer kap szót. Elnök úr, tisztelt kollégák! Ez a téma nem egy újdonság itt az Európai Parlamentben. Egyértelmű, hogy ezen ciklus során a stokholmi program miatt is napirendre kell majd tűznünk ezt a témát. A menekültügy terén vannak kevésbé problémás anyagok, amelyeket gyorsabban tudunk tisztázni, mint például a menekültügyi támogatási hivatal vagy az, a Jurodak. Ugyanakkor van három irányelv, amely megítélésem szerint tulajdonképpen egybe tartozik, és éppen ezért ezeket egy egységes, következetes javaslat keretében kellett volna ismertetni. Most azonban három irányelv van itt előttünk, az egyik a minimális standardokra vonatkozik, a másik a menekültügyi eljárás, a harmadik pedig a menekült ügy jogosultságával kapcsolatos irányelv. Mind a három irányelv és ezt eh, Mártini asszony irányába mondanám, hogy ezek nem koherensek, ugyanis eh, nagyon komoly ellentmondások és pontatlan eh, jogi fogalmak szerepelnek ezen anyagokban, amelyeket eddig még nem sikerült tisztázni. Márpedig ezeket tisztázni kell. Ugyanis a különböző irányelvekben használnak olyan kifejezéseket, amelyek ugyanazon személyi csoportra vonatkoznak, vagy ugyanazon definíciókra, akkor ezeket érdemes lenne következetesen felhasználni, úgy, hogy ne lehessen ezeket különféleképpen értelmezni. Említenék egy példát, hogyha például a személyek körére gondolok, az a benyomás alakul ki az emberben, hogy az érintett személyekre vonatkozóan arra törekszenek, hogy bővítsék ezt a csoportot az irányelv hatájában, de amikor a minimum szabályokról beszéltünk, jóvá hagytuk már ezt a javaslatot szinte, de még nem is tudjuk, hogy milyen személyekre vonatkozik, ugyanis szerintem bővült a hatály. Egy struktúráltabb megközelítést tartok célra vezetőnek, ez pedig azt jelenti, hogy a horizontális témaköröket azonosítanunk kell és e, definiálnunk, tisztáznunk kell a fogalmakat, az ellentmondásokat szintén, még mielőtt a részletekkel foglalkoznánk. És volna még valami, amit nem tartok elfogadhatónak a bizottság részéről, hogy ők alapvetően nem szeretnék a struktúrát felbontani. A parlament viszont ha a tartalom ezt megköveteli, akkor javasolná és helyesnek tartaná azt, hogy megbontsuk ezt a struktúrát. Egy egységes, koherens javaslatot szívesebben láttam volna, amikor is ezen különböző személyekre vonatkozóan egy és ugyanazó javaslatban foglalkozunk velük. Ez azonban nem történt meg, nagyon bonyolultak ezek a szövegek, mindig egymásra hivatkoznak, egymásra tartalmazunk különböző utalásokat, éppen ezért nagyon nehezen olvashatóak ezek a szövegek, és nehéz értelmezni őket. Úgyhogy nagyon sok munka áll még előttünk, és köszönöm az előadónak, hogy már most erőfeszítést tett a, annak érdekében, hogy egyeztessünk a különböző frakciók árnyékjelentéstevői között egyeztessen. Volna még valami, amit szeretnék felvetni. Minden bizony a helyesnek tartom azt, hogy a különböző felelősségek és elvek meghatározzák ezt az irányelvet. Ebben egyetértek az előadóval, de mivel ismerem a tanácsot és a tagállamokat, tudom, hogy az alkalmazhatóság és a pénzügyi lehetőségek szintén nagyon komoly szerepet játszanak, hiszen mindenkinek megvannak a maga kívánságai, de aztán administratív és pénzügyi szempontból ezek fontos, hogy megvalósíthatóak legyenek. Úgyhogy azt hiszem, hogy a realitást sem szabad szem előtt tévesztenünk, mert ez némileg megnehezíti majd a munkánkat. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes az előttünk levő vita, és intenzíven meg kell beszéljük, hogy ezt a három irányelvet, illetve azt a kettőt, amelyet, amelyet át kell dolgoznunk, ezeket hogyan alakítsuk majd. Köszönöm. Henis Plesert asszony. Ehm, Köszönöm szépen. Hogyha vannak problémák ezzel a javaslattal kapcsolatban, akkor az, azok abból adódnak, hogy itt egy óriási csomagról van szó, és hogy ö, problémák ö, merülhetnek fel az eljárások közötti különbségek miatt. A különböző feltételek, a befogadási feltételek ö, szintén problémaforrás jelenthetnek. Azt is elmondtam, hogy nem logikus a tanács által felvázolt ütemterv vagy felsorolás, és egyébként nem támogatom azt sem, hogy teljes mértékben átszervezzük a jelenlegi helyzetet. Három javaslatot említenék meg ebből a szempontból, és ezt kértem a bizottságtól is, hogy vegye figyelembe. Először is arról van szó, hogy horizontális megközelítést szeretnénk alkalmazni, amelyben világosan definiáljuk a három javaslatban szereplő jogi javaslatokat, ehhez pedig konszenzusra van szükség a parlament, a tanács és a bizottság között, hogy minél hamarabb előrelépéseket tudjunk tenni mind a három csomag tekintetében. Ennyit egyébként a megközelítésről. Ugyanis, hogyha ezt a koherenciát nem fogjuk tudni garantálni, akkor minden egyes javaslat tekintetében újra fel kell találnunk a kereket. Éppen ezért szeretném kérni a bizottságtól azt, hogy mondja meg, hogy hogyan lehetne horizontális megközelítést alkalmazni, ugyanis nem csak a három intézmény, hanem a politikai családok között is minél hamarabb konszenzusra van szükség. mert különben újra fel kell majd tanálunk minden egyes alkalommal a spanyol viaszt. Ezzel kapcsolatban nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, azt hiszem, hogy a jelentéstevővel egyetértünk, ugyanis mindannyian azt szeretnénk, hogyha minél hatékonyabbak lennének a garanciák az eljárás szempontjából, és persze senki se szeretné a bürokráciát növelni de ugyanakkor pragmatikus megközelítése is szükség van, és azt szeretném kérni, hogy ütemtervet, konkrét menetrendet kapjunk a bizottságtól, mikor fogjuk ismét áttekinteni a horizontális kérdéseket. Köszönöm. Busuttil úr. Köszönöm szépen. Nos hát Janin Hennis Praskart pontosan elmondta azt, amit én is szerettem volna, úgyhogy csak nagyon röviden fogok hozzászólni. Teljes mértékben támogatom az, ön, az ő általa említett horizontális megközelítést, és ezt Mónika Holmeyer is korábban már hangsúlyozta. Ugyanis, hogyha nem fogjuk tudni meghatározni, hogy mik azok a közös pontok, amelyek az összes dossziéban szerepelnek horizontális szempontból, ezeket össze kell vonnunk, mert különben nem fogunk tudni az egyes javaslatok tekintetében előrelépni. Ugyanakkor azt is ezt szeretném mondani, hogy gyakorlatilag az időnket vesztegetjük, amikor az egyes javaslatok részletein vitatkozunk, ha csak nincsen először egy koherens, teljes megközelítés horizontális szempontból, amely összeköti az egyes javaslatokat egymással. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek a korábban szóló kollégákkal, és azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy a horizontális megközelítést támogassa, és először van erre a megközelítése van szükség, és csak azután fogunk tudni mi szakbizottságként a részletekről vitázni az egyes javaslatok tekintetében. Köszönöm. Okay, thank you. No more. Köszönöm szépen, más úgy tűnik, hogy nem kérte a szót. No more floors? Then, uh, yes, yes. Vagy mégis? Igen, tessék. Flótrasszony. Először is köszönöm szépen Guillaume képviselőnek az elgondolását, és azt, hogy hogyan kívánja szervezni a munkát az eljárás jogi irányelvvel kapcsolatban. Nagyon világosnak látom az ő gondolatmenetét, és a menedékkérők védelmének standardizálása irányába halad ez a, az anyag. Tehát sokkal jobb és a menekültek jogát figyelembe vevő javaslatokra van szükség. Azt mondja a tanács, hogy a minisztereknek is ez a célja, de azért ne felejtsük el, hogy milyen kritikákat fogalmazott meg a tanács november végén ezekkel a bizonyos híres nevezetes javaslatokkal kapcsolatban. A kedves miniszterek azért jó lenne, hogyha odafigyelnének arra, hogy ne csak beszéljenek arról, hogy az eljárásjogot szeretnék javítani, Szerintem inkább a margón vagy a sorok között kellene olvasni, ugyanis ők épp hogy a bürokráciát szeretnék növelni, sőt a költségeket szeretnék növelni. És a tagállamok Ban hm, nagyon sok miniszter egészen elképesztő nyilatkozatokat tett. Nagyon nehéz volt egyébként ezekből a nyilatkozatokból kiolvasni azt, hogy valóban javítani szeretnék a jelenlegi helyzetet, amit azért úgy gondolom, hogy javítani kellene. A jelentéstevő asszony nagyon világosan elmondta azt, hogy milyen fontos pontokról van itt szó, az eljárások felfüggesztésével kapcsolatban például lehetne előrelépést elérni, a fellebezések, valamint a jogsegély szempontjából mind-mind fontos pontokat olvashattunk, úgyhogy nagyon érdekes a jelenlegi javaslat, sőt, azért ennél sokkal több is, ugyanis úgy gondolom, hogy a menedék kérők jogait nagyban javítaná az ő helyzetüket nagyban javítaná ez a javaslat. Nos, itt ugye egy csomagról van szó, és ezzel a ponttal kapcsolatban el kellene gondolkoznunk. Egyértelmű az, hogy a különböző javaslatokban konzisztenciára van szükség, és persze vannak olyan koncepciók, amelyek az összes irányelvben szerepelnek, de azért felmerül bennem a kérdés, hogy vajon érdemese az etapokat, az etapok között különbséget tenni, Nem tudom, hogy itt a transzverszális megközelítése van-e inkább szükség, vagy pedig a konzisztenciát kell inkább biztosítanunk a különböző szövegek között. Ez egy nagy kérdés bennem, de azért ezek olyan kérdések, amelyek a hatékonyságra vonatkoznak. Talán a lehető legjobb feltételek mellett kellene előre lépnünk. Ezzel kapcsolatban egyébként a javaslat nagyon tetszik, úgyhogy úgy gondolom, hogy ma folytatnunk kell a szövegekkel kapcsolatos vitát, és próbáljunk meg megszervezni, és ehhez egy javaslatra van szükség, Próbáljuk meg megvitatni azt szép lassan, ahogyan a átdolgozások haladnak, egy munkacsoportot kellene kialakítani arra, hogy valóban egy konzisztens, közös, egymásba illeszkedő és koherens jogalkotást valósítsunk meg. Elnök. Úgy gondolom, hogy a horizontális koordinációs szükséglet világosan kiemelkedett a javaslatok között. Úgyhogy talán el kellene most mondanom azt, hogy egy kerekasztalt szerveztünk. Az Odysseus hálózattal kapcsolatban. Április 26-án lesz egy ilyen ülés, úgyhogy ezt kérem, hogy mindenki jegyezze fel a határidő naplójába. Április 26-án 13 órakor tehát délután egy órakor kezdődik ez a megbeszélés, ez a kerekasztal megbeszélés, és háromig fog tartani. Ennek a kerekasztal megbeszélésnek pont az lesz a célja, hogy a horizontális kérdéseket megvitassuk. Úgyhogy most kérem, hogy a bizottság ismét nyilatkozzon. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a konzisztenciára, illetve a koherenciára szükség van, úgyhogy nem is szeretnék ezzel kapcsolatban annyira előre menni, ahogyan a jelentéstevő asszony gyakorlatilag a három javaslatot egyesíteni egy javaslatban. Hát erről egyelőre nincsen szó, mert azért a szabályokat is figyelembe kell venni a Rikász szempontjából, hiszen van itt egy intézményközi megállapodás, és erre szeretnék most emlékeztetni, hogy ilyen szempontból nagyon kötött, meg van kötve a kezünk. Ami a horizontális megközelítést illeti, igen, itt vagyunk, segítünk ebben, de azért itt nem csak horizontális kérdésekről van szó, és ebből a szempontból szeretném azt, javas, azt a javaslatot támogatni, amit Flótrasszony mondott, hiszen itt valóban különböző javaslatokról van szó, persze egy csomag részét képezik, de azért a célok mégis mások, és néha a definíciók is különböznek egymástól, és ugye itt nem egészen, nem, nem ugyanazokról az emberekről beszélünk, más az ő státuszok lehetnek például menekültek, elismert menekültek, vagy menedékkérők, tehát itt azért jogi különbségek vannak, és ezért nagyon oda kell figyelnünk, óvatosnak kell lennünk. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, de azért nagyon sok olyan kérdés van még, amely megvitatásra vár. És szerintem az nem jó, hogyha a horizontális kérdésekre leszűkítjük ezt a vitát, hiszen itt ugye a család, vagy a fellebezési jog, és így tovább. Persze horizontális kérdés, de vannak itt más kérdések, rengeteg más kérdés, amely nem esik a horizontális megközelítés alá. Ezt a két csapást követhetjük egymással párhuzamosan, és ilyen szempontból konstruktív együttműködést szeretnénk mind a parlamenttel, mind a tanácssal, és segíteni kívánunk. Elnök, köszönöm, Guillaume asszony. Csak nagyon röviden, mert hát én is látom, hogy azért itt nagy problémák merülnek fel. Tudom, hogy ez a szöveg, ez a csomag rendkívül sok vitát kavar majd fel. Én is szeretnék egyességre jutni a tanácssal, Persze nem lesz ez könnyű, tudom én is, de azért mégiscsak meg kell hallgatni a tanácsot is. Ugyanakkor arra is szükség van, hogy a parlament az intézményközi párbeszédben hallassa hangját, és próbáljunk meg minél nagyobb konszenzus kialakítani először saját sorainkban. Második pont. Megpróbálok majd az árnyékjelentéstevőkkel és másokkal, akik dolgozni kívánnak az ügyön. A téma lényegével kapcsolatban eszmét cserélni, még akkor is, hogyha értem azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak ma és már korábban is, azzal kapcsolatban, hogy milyen horizontális megközelítésre van szükség, hiszen erről ma is nagyon sok szó esett. Ezt értem is egyébként, és semmiféle probléma ezzel nincsen, de nem tudom, hogy hogyan lehetne megvalósítani a horizontális megközelítést, Most arra van szükség, hogy a koordinátorokkal, a jelentéstevőkkel, az árnyékjelentéstevőkkel jelentéstevőkkel üljünk össze és beszéljük meg a horizontális kérdéseket. Úgyhogy itt egy hosszú fáradtságos, bonyolult munkára számíthatunk, és kérem, hogy mindenki elkötelezetten dolgozzon, hogy minél hamarabb előre tudjunk lépni. A menetrenddel kapcsolatban köszönöm szépen, hogy a kerekasztal beszélgetésre utalt, amelyre majd április 26-án kerül sor. Itt a, valóban a horizontális kérdések lesznek napirenden. Ez egy nagyon fontos tárgyalási időpont lesz, és talán utána majd világosabban látunk jó néhány kérdés tekintetében. És ami pedig a menetünket illeti, hogyha megpróbáljuk ezt összefoglalni, Nos, hát én minél hamarabb szeretném lezárni ezt az ügyet, de mégiscsak úgy gondolom, hogy szeptember előtt nem fogunk tudni bármire is jutni a jelentés tekintetében. Addig is dolgozzunk persze, és majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Köszönöm. Akkor folytassuk, hogyha egyet értenek. Következik az ötös napi rendi pont. A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre, jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimum szabályok témakörében. Ez egy átdolgozás. Úgyhogy ennek a javaslatnak az a célja, hogy olyan problémákkal foglalkozzék, amelyek a menekültügyi csomagon belül foglalkozik a konkrét témakörökkel egy közös menedékre vonatkozó eljárást kíván kidolgozni. A módosító indítványok határideje ebben az esetben illetve módosításokat várunk, de egyelőre eszmecsere lesz. És emlékeztetnék megint a kerekasztal beszélgetésre, erre jövő héten kerül sor, a horizontális jelentéssel kapcsolatban, a jelentés tervezetet pedig a LIBE bizottságban június végén terjesztik be. Június 23-án, 24-én de most először a jelentéstevőtől fogunk egy elővezetést hallgatni. Jean Lambert a jelentéstevő, még egyszer elnézést kérek, hogy az előbb eltévesztettem a nevét, és Jean Lambertnek hívtam. Tehát ahogyan elhangzott, itt pontosan az úgynevezett jogosultsági irányelvről fogunk szólni. Az eredeti irányelv 2004-ben lépett életbe, és akkor a parlamenttel konzultáltak. Természetesen most a Lisszaboni rendszerben együtt döntési eljárásra kerül sor. Az irányelv tehát jelenlegi formájában azzal foglalkozik, hogy ki jogosult menekült státuszra, illetve hogy a védelemre, nemzetközi védelemre kijogosult. Ez egy kiegészítő intézkedés azzal kapcsolatban, azokkal kapcsolatban, akik a Genfi egyezmény keretén belül nem passzoltak bele a rendszerbe. Például az 1951-es egyezmény szerinti eljárásokra vonatkozik ez, szociális csoportokra, és a 2004-es irányelvben pedig az szerepelt, hogy nem csupán állami szereplők lehetnek az, az üldözők az üldöztetés esetében, hanem nem állami szereplők is. Hogyha üldözésre kerül sor, akkor a származási országban milyen feltételek merülnek fel, kínálhat védelmet a származási országban az irányelvvel kapcsolatban a parlamentnek nagyon sok problémája volt egyébként, és aztán a kedvezményezettekkel is foglalkozunk. Mi a tartalma ennek a védelemnek? A konkrét jogosultságokkal kapcsolatban tehát, hogy utazási okmányokra vonatkozik ez, szociális ellátásra, egészségügyre, oktatásra és a többi. Tehát jelen pillanatban egy átdolgozott változattal dolgozunk, ez az átdolgozás pedig azért valósulhat meg, mert azt látjuk, hogy a tagállamok nagyon eltérő gyakorlatot alkalmaznak. A felülvizsgálati eljárás során felmerült, hogy a védelemre vonatkozó rész nem feltétlenül rövid távra vonatkozott, ahogyan azt eredetileg a tanács egyébként feltételezte, amikor az irányelvet meghozta. Például itt egészen konkrétan az Egyesült Királyság eset jogára utalhatnék. Úgyhogy vannak problémás területek, amelyek nem tartoznak bele az átdolgozott változatba, nagyon sok ilyen van, de tulajdonképpen jelen pillanatban nem ezzel kellene foglalkoznunk, hanem véleményem szerint Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szöveg pozitív, jól lehet, nyilván nem elégít ki mindannyiunkat. Az a célja az átdolgozott változatnak, hogy a két kategóriát, tehát a menekült státuszt és a nemzetközi védelmet összehozza, és a nemzetközi védelem alá eső kedvezményezett legyen az általános meghatározás. ennek a védelemnek a tartalmát pedig oly módon próbálja meghatározni, hogy ne legyen különböző rendszer az egyes tagállamokban, nagyon sok tagállamban egyébként már megegyező jogokat, jogosultságokat biztosítanak ilyen esetekben. Aztán például a képzéshez való hozzáférés, kiterjesztése a munkaerőpiaci mechanizmusokhoz való hozzáférés, ilyen témakörök merülnek fel. Általánosságban egyébként nagyon pozitívnak találom a szöveget, kivéve mondjuk az utazási okmányokra vonatkozó részt. Ezen kívül pedig néhány egyéb kérdés is felmerül a terminológia tekintetében például a kiskorúaknál, tehát a 18 év alattiaknál, akiknek szükségük lehet védelemre. Itt a család fogalmát kiterjeszti a kiskorúakra, teljesen mindegy, hogy házasok vagy sem. És egyértelműen pontosítja, az üldöztetés áldozatának személyét, illetve azt megvizsgálja nemi szempontból is. Nagyon pozitív hatásokkal jár egyébként az az intézkedés, amit ebben az esetben a tagállamok már alkalmaznak. Aztán pedig az átdolgozott változat azt is megemlít, hogy az országon belüli védelmet hogyan lehet jobban meghatározni, pontosítani, és hogyan lehet azt eredményesen érvényesíteni. A kérdés az persze, hogy az eredményes alkalmazás, hogy végrehajtás egészen pontosan mit jelent, például a szrebrenicai tapasztalatok alapján felmerülhetnek kérdések. Aztán pedig vannak olyan témakörök, illetve javaslatok, amelyeket a bizottság terjesztett be az átdolgozott változaton belül. Az árnyék jelentéstevők még nem üléseztek, de ma délutáni vita után hamarosan ezt felvetem, és aztán pedig a horizontális kérdések tekintetében a kerekasztal beszélgetés hasznos lehet. De azt gondolom, hogy az árnyékjelentéstevőkkel és a szakértő civil szervezetekkel kell beszélnünk. De azt hiszem, hogy nagyjából ez elég is lesz akkor bevezetőként. Köszönöm szépen, Lambert asszony, így az elnök spanyol elnökség. burgoszot parancsoljon. Megint köszönöm, elnök úr. Ez az irányelv kulcsfontosságú a menedék témakörében talán itt nem annyira bonyolult ez a témakör technikailag, mint az előző, de a közös menekültügyi rendszer kiépítéséhez járul hozzá. Egyhangulag hagyták jóvá az érvényben lévő irányelvet a tanácsban nagyon hosszas vita után, most pedig együttdöntési eljárásban vagyunk, és bízom abban, hogy a három intézmény megállapodása jut. Nem hiszem egyébként, hogy ez túl egyszerű lesz, de azt hiszem, hogy jó szándékkal kétség nem fér hozzá, hogy megállapodásra juthatunk. A tanácsi eljárás szempontjából gyakorlatilag ugyanaz a helyzet, mint amit az előző irányelvnél említettünk. Volt már egy első politikai szintű vita, egy első eszmecsere a miniszterek körében, most pedig technikai szintű tárgyalások zajlanak, számos ülést tartottunk, mert két olvasat is volt, és megállapítottunk egyes problémákat, ahol elmélyítésre van szükség. Például vannak olyan kérdések, amelyeket a tagállamok már alkalmaznak, nagyon óvatosan kell megvizsgálni ezért bármilyen új intézkedés kihatásait. Olyan kérdésekre gondolok, mint például a származási országban történő védelem, illetve egyéb vitatott témák, de ami a védelem tartalmát illeti, nem szabad elfelejteni, hogy a gazdasági költség nagyon fontos lehet egyes szempontokból, és ezt is meg kell vizsgálni még mielőtt egy végleges megoldásra jutunk. Vagy például olyan aspektusokra gondolok, mint a menedék, illetve menekült státusz, vagy pedig a nemzetközi védelmet élvező kedvezményezes státusz. Ezek között különbségek lehetnek, és meg kell állapítani, hogy ezek melyek. Úgyhogy azt gondolom, hogy a tanácsnak időre lesz szüksége, hogy ezeket tisztázza, de dolgozunk rajta, és bízom abban, hogy a parlamenttel és a bizottsággal együtt észszerű időn belül megállapodásra jutunk. Köszönöm szépen az elnökségnek, mondja az elnök úr, most pedig a bizottság következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna köszönetet mondani Jean Lambertnek az értékeléséért, ami általánosságban pozitív volt, és a Martini asszony mondta az előbb, az átdolgozás a 2004-es irányelv első változat alapján történt. Voltak már abban az irányelvben is nagyon pozitív elemek, de voltak joghézagok is. Például a jogi terminusok meghatározásában, például hogy a Genfi Egyezmény alapján kikaphat védelmet, illetve nemzetközi védelem esetében pontok vannak, amelyeket tisztázni kell. Az új szerződés, illetve a menekültügyi paktum és a stokholmi program mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy egységesebb dokumentum szülesség, és javítsa azon személyek helyzetét, akik védelmet kérnek. Ami a jogosultsági részt illeti az irányelvben, a bizottság arra támaszkodott, illetve a közösségi joggyakorlatra támaszkodott, és Jean Lambert pedig a eredményes és tartós védelemre utalt. Nemrégiben született egyébként egy határozat az Európai Bíróságban, amely tulajdonképpen a bizottság javaslatát erősítette meg. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos támogatási pont, amelynek alapján előreléphetünk a tárgyalásokban, ami pedig a státuszok közelítését illeti, illetve a jogok tartalmának javítását. Igaz, hogy talán a vita nem annyira kiélezett, mint például a menekültügyi eljárások esetében, de azt hiszem, hogy így is nagyon fontos vita alakulhat ki a közelítéssel kapcsolatban. Már meghallgattuk a tagállamok kérdéseit ezzel kapcsolatban, hogy az intézkedések, a javasolt intézkedések milyen költségekkel járhatnak. Készen állunk arra, hogy ezeket megvitassuk, hatástanulmányokat végezve. Azt láttuk, hogy a költségek valószínűleg alacsonyabbak, mint amit egyes elemzések javasoltak. Az Európai Menekültügyi Alap ráadásul pedig egy nagyon fontos szolidaritási eszköz a jogi eszközök alkalmazására. Végezetül pedig arra emlékeztetnék, hogy a két irányelv, tehát a jogosultság irányelv, illetve a menekültügyi eljárási irányelv, nem két elszigetelt irányelv, ugyanis a menekültügyi támogató hivatal is lehetővé teszi a nemzeti közigazgatási szervezetek számára, illetve a civil társadalom számára, hogy alkalmazzák azokat a szabályokat, amelyek hatékonyságukat javítják, és olyan eszközökhöz is folyamodhatnak, amelyek közös európai eszközök. Így módon megtakarításokat is eszközölhetnek ebben a munkában. Köszönöm szépen. Holmájer asszony következik. Elnök úr, tisztelt kollégák! Először is röviden reagálnék arra, amit a bizottság képviselője az imént megjegyzett. Martini asszony, én nem azt akarom, hogy most egy koherens javaslat találjanak elő. Én szerettem volna egy ilyen javaslatot, hogy erre most már nincs lehetőség, ez egyértelmű, hiszen előttünk van a három irányelv javaslat, és erről kell most beszélnünk. Ami a jogosultsági irányelvet illeti, szeretnék ismételten a horizontális kérdések jelentőségére rámutatni, anélkül, hogy megismételném az imént már elmondottakat, ugyanis azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy mikor lenne kész arra, hogy a fogalmi meghatározásokat eljuttassa hozzánk, hogy ezekről is beszélhessünk, mert máskülönben nehéz a tartalomról vitázni, ha egyszer még a fogalmakat sem tisztáztuk. Ez számomra fontos lenne, jó lenne, hogyha a bizottság erre a kérdésre választ tudna adni. Úgy gondolom, hogy nagyon egyértelműen definiálnunk kell, és itt a tanács felé pillantok, definiálnunk kellene, hogy mely személyek milyen védelmi igényekkel rendelkeznek, illetve milyen jogosultság vonatkozik rájuk, hiszen az új irányelv egyértelmű változtatásokat helyez kilátásba, ezek kihatása pedig a költségek és az eljárások területén is számomra még nem tisztázott. Ezért erről minden bizonyal intenzivitákat kell majd még folytatnunk. Ami az alapelvet illeti, úgy gondolom mindenki egyetérthet abban, hogy azon személyeknek, akik üldözésben részesülnek, akiket üldöznek, őket védelemben kell részesítenünk, és el kell különítenünk őket azon személyektől, akik nem jogosultak a védelemre, és egészen más okból jönnek az Unióba, és próbálnak az EU jogi rendszerével élni. Ugyanis itt gyakran teljesen más esetekről van szó. Tehát erről minden bizonyal még egy hosszú vitát kell lefolytatnunk, és már most érdeklődéssel nézek ezen vitálébe. Danke. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Bronx úr, öni a szó. Van egy feltételezés az emberek körében, illetve egyesek körében, hogy mindenki, aki menedékjogot kér, az valóban menedékes. Azokat, akiket azért, mert valamilyen csoporthoz tartoztak, vagy egyénileg is megtámadtak, támadtak, valódi menedékesek, de nagyon sokan egyéb országokon keresztül mennek, mielőtt még Európába érkeznek, valószínűleg azért, mert mielőtt ide érkeznek a biztonságos gazdag országokban, először a biztonságos szegény országokba mennek, tehát valójában gazdasági migránsként érkeznek ide az Európai Unióban, és azt gondolom, hogy csak hogy azok az emberek, akik valamilyen diktatúrában élnek, valamiért támadták őket, egy tirannikus rendszerben értek, ők, őket, őket megilleti az együttérzésünk. De azt hiszem, hogy a fekete afrikai országokból, vagy pedig a kínai orsz- Kínából származó embereket csak úgy hozomra nem fogadhatjuk be. Két dolgot megtehetünk viszont. Először is jobb példát állíthatunk Európán keresztül, és meg kell akadályoznunk, hogy saját népünket üldöztessük. A következő pedig, hogy nem támadjuk meg ezeket az országokat. Például az iraki háború több problémát okozott, mint amennyit megoldott, és nagyon sok menedék kérelemhez hozzá is járult. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, de Jong úr következik. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Egy megjegyzést szerettem volna tenni, ez pedig az, hogy felhívjam a figyelmet arra, amit maga a bizottság állított. Tehát, hogy mennyire fontos, hogyha korlátozó korlátozó javaslatokról van-e szó, vagy indikatív javaslatokról. Ugyanis van különbség a kettő között. Szerintem ezt nagyon körültekintően meg kell vizsgálnunk. Például, hogyha a 15-ös cikket megnézzük, ami meghatározza, amit angolul úgy nevezünk, hogy serious harm, súlyos kár, nem szabad hogy eh, itt a tagállamokra bízzuk, hogy nemzeti szinten más kritériumokat alkalmazzanak. Aztán pedig, amikor a nyújtott védelemről beszélünk, különböző hagyományokkal rendelkezünk az egyes tagállamokban. Szerintem ez az igazán fontos rész. Tehát, hogy a javaslatnál ellenőrizzük le, hogy ezek kimerítő jellegű kritériumok, vagy indikatív jellegűek. Aztán pedig, amikor arról esik szó, hogy megadjuk a védelmet, ennek indikatívnak kell lennie, amikor pedig meghatározzuk, hogy ez kire vonatkozik, akkor korlátozó jellegű megközelítés kell alkalmazni. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt visszatérünk a jelentéstevőhöz, voltak kérdések, amelyeket a tanácsnak tettek fel, úgyhogy Burgos úr kérdezem, hogy, urat kérdezem, hogy valamilyen megjegyzést szeretne tenni. Köszönöm szépen. Ha jól értettem a kérdést, azon személyek, akik az irányelv hatály értelmében védelemmel részesülnek, nem változik a jelenlegi irányelvhez képest. Itt két kategóriáról van szó, egyfelől a menekültek, tehát azok, akik a Genfi Egyezmény értelmében részesülnek védelemben, Ebben a tekintetben már van ugye nemzetközi kötelezettség a tagállamokra nézve, és másodszorban a kiegészítő védelemre jogosultak azon személyek, akik a 15-ös cikk hatájába tartoznak. Őrájuk vonatkozóan eddig nem volt nemzetközi kötelezettség, de úgy értelmeztük, hogy ezt a nemzetközi jog alapján meg kell teremteni. Itt olyan személyekről van szó, akikről úgy véljük, hogy ha hazájukba, ha származási országukba visszatérnének, akkor fennáll a veszélye annak, hogy olyan esetek vonatkoznak majd rájuk, amelyeket az irányelv is felsorol, tehát hogy kínzásnak lesznek kitéve, vagy üldöztetésnek, vagy pedig súlyos bántalmazásnak. Ez tehát nem változtatja meg a javaslatot. Itt arról van szó, hogy megállapítsuk, hogy a második kategória az ide tartozó személyek már ami a jogokat illeti, ugyanazt jelentik-e, mint a menekültek, vagy sem. Minden esetre, hogyha további pontosítást igényelnek, akkor természetesen nagyon szívesen megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen a bizottság. van ehhez hozzátenni valamit, Kán asszony? Köszönöm szépen. Hát elég egyszerű ez a gondolat, és természetesen rendelkezésre állunk a, a jelentéstevőnek, illetve az árnyék jelentéstevőknek, hogy világossá tegyünk bizonyos gondolatokat. Itt nem mindenkinek védelmet kívánunk nyújtani, hanem egyszerűen azt szeretnénk, hogyha Európában egységesen és teljes mértékben adnánk védelmet azoknak, akik megérdemlik, és nagyon sokan vannak egyébként ilyenek, és visszautasítanánk viszont azok számára, akik nem esnek az irányelv hatája alá és ilyen értelemben sokkal konvergensebb és sokkal igazságosabb lenne a helyzet a tagállamokban. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig utolsó gondolatok Lambert asszony részéről. Köszönöm szépen. Nagyon világosnak kell lennünk. Egy átdolgozott javaslatban mindenre utalni kell, ami a módosítások hatája alá tartozik. Úgyhogy itt igazából arról van ö, szó, hogy ki az, aki menekültnek számít, és milyen körülmények szükségesek ennek a megállapításához, és így tovább. Persze lehetnek itt problémák azzal kapcsolatban, hogyha 15-ös cikkben foglaltakról beszélünk, de ez például nem az átdolgozás hatája alá tartozik. Ami pedig a nemzeti hagyományokat illeti, a 3-as cikkben, illetve a 14-es preambulum bekezdésben, ezekről nincsen szó, ezeket nem fogja érinteni az átdolgozás. Ami pedig azt illeti, hogy kiről is kikről is beszélünk, azért ne felejtsük el azt, hogy azoknak, azok az emberek, akik, akiket üldöznek hazájukban, általában egy szomszédos államba szoktak átmenni. Ezek nagyon gyakran nagyon szegény országok, most például Bangladesbe van probléma azzal kapcsolatban, hogy Burmából óriási menekült hullám érkezik, és ezek az emberek nem az Európai Unióba kívánnak elvándorolni. Nagyon sok kutatás rámutatott arra, hogy az emberek milyen szempontból választanak befogadó országot. Legtöbbször általában a családi kötelékek szokták ezt meghatározni, főként azon személyek esetében, akik üldöztetés elől menekülnek. Nagyon fontos a saját állampolgáraink szempontjából az antidiszkriminációs jogszabály. Ezt egyébként a parlament szeretné, hogyha továbbiakban még inkább ki tudnánk terjeszteni. Ami pedig a biztonságos származási országok elvét illeti, ez igazából inkább az eljárásokra vonatkozó irányelv hatája alá tartozik, mint a most tárgyalt szempontokra. Jó néhány tagállam és a bizottság is utalt arra, hogy volt egy hatásvizsgálat, amely nek az volt a célja, hogy, bizony, hogy az embereket a, a munkaerőpiaci igényekhez jobban ö, oda tudják vonzani, és a munkaerőpiaci torzulások mondjuk ezzel is magyarázhatók részben. Tehát, hogyha az átdolgozás szempontjait próbáljuk megvizsgálni, akkor arra kell összpontosítanunk, hogy mik lesznek a változások. Szerintem itt még azért lehet javítani a helyzetem, Biztos, hogy majd az árnyék, az árnyék előadókkal való tárgyalás után már világosabban fogjuk látni a helyzetet, és ahogyan korábban is már elmondtam, itt arról is van szó, hogy hogyan tudjuk a konszisztenciát javítani a megvalósítás terén. Talán ez a legfontosabb, és ez egyébként a célja jó néhány módosításnak is. Az ütemtervünk június, június céloztuk meg, de persze attól is függ, hogy az eljárás jogi eh, irányelvel mi történik, majd meglátjuk, hogy a koordinátorok mit fognak dönteni ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen! Ez azt is jelenti, hogy június végére lesz kész a jelentés, és akkor a következő napirendi pontra fogunk most rátérni, ez a hatos napirendi pont lesz, valamint a hetes, amelyek összefüggnek, ugyanis mind a kettő egy második olvasatra készült ajánlástervezethez kapcsolódik, tehát második olvasatról van szó. A hatos pont az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal létrehozására vonatkozik, Ennek a jelentéstevője szintén Jean Lambert asszony. Ez az egyik kulcsfontosságú témája a hágai programnak. Május 7-én, 2009-ben az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, és ennek kapcsán egy hivatalt hoztunk létre, egy ügynökséget, és támogatjuk a tagállamokat a közös európai menekültügyi rendszer létrehozása szempontjából. Lambert asszony erről írt most egy jelentést. Annak érdekében, hogy második olvasatra készült ajánlástervezetet megvitassuk. Önél szól, Lambert asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez az utolsó téma, amelyben felszólalok itt ezen az ülésen, úgyhogy mások is szóhoz jutnak még. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal egy olyan ügynökség, amelyet abból a célból hoztak létre, hogy a már tagállami szintű együttműködést nagyobb nyilvánosság elé tárja, és ezt kidomborítsa, illetve egy szisztematikusabb megközelítést alkalmazzon. A megközelítés minden bizonyal az, hogy az európai menekültügyi jogszabályok végrehajtása ez következetesebben, köve, koherensebben valósul meg a tagállamok esetében, és javul az együttműködés a menekültügyi jogszabályok átültetése terén. Ami az eljárást illeti, Az árnyék jelentéstevőkkel szorosan együttműködtünk a tanácssal, az első olvasatot követően volt számos kérdés, amelyet hangsúlyoztunk itt ebben a szakbizottságban már korábban ezek olyan kérdések, amelyeknek a parlament nagy jelentőséget tulajdonított, tehát hogy a parlamentnek felelősséggel tartozzon az ügynökség, az ügynökség igazgatója, egyfajta kötelező szolidaritási mechanizmus létrehozására is törekedtünk, ezt megvalósítani ugyan nem sikerült, de azért történtek lépések, amelyek ebbe az irányba mutatnak. És a felülvizsgálatnak ez is tárgya lehet. A civil társadalom bevonása egy másik lényeges pont volt, és megállapodtunk, hogy egyfajta konzultatív fórumot hozunk létre. Ennek a feltételeiben az igazgatóval együtt állapodnánk meg, és számos egyéb kérdés is felmerült még a harmadik országokkal való kapcsolatok szintjén. A tárgyalásokat követően mi úgy gondoltuk, hogy a megállapodás lehetséges. Egy irányadó szavazást tartottunk itt november 12-én, ezt követően pedig elküldtük a levelet a tanácshoz, jelezvén, hogy ezen szöveg megerősítésére várunk a tanácstól. És ezt követően készen állunk arra, hogy a megállapodásért dolgozzunk. Mindkét intézmény jogi szolgálata együttműködött, a tanács februárban ezt jóváhagyta, erről minden bizonyal hallunk még, és a tanács álláspontját eljuttatta a parlamenthez, amit a múlt héten, március 10-én ismertetett. Most pedig itt arról van szó, hogy ezt az ajánlást szeretnénk megerősíteni, erre persze csak később kerülhet sor, hiszen a képviselők nyilván szeretnének meggyőződni arról, hogy a jogász nyelvészek által átvizsgált szöveg valóban az, amelyben mi megállapodtunk, és ezt követően azt hiszem, hogy a szavazásra kell majd, hogy sor kerüljön április 7-én. És remélem, hogy ezáltal megerősíthetjük majd a szöveget de hát a parlament mindig nyitott és meghozza a saját döntését, de ez a dolgok jelenlegi állása. Köszönöm szépen. Elnökség, Burgosz úr, parancsoljon. Elnézést, elnök úr. A tanács számára a támogató hivatal alapvető fontosságú, hogy a gyakorlatban is javítsuk az együttműködést a tagállamok között, és felépítsük a közös menekültügyi rendszert. Őszintén szólva, ebben a, dosz, ebben a témában a spanyol elnökség nem igen tett hozzá semmit a folyamathoz, hiszen hallhattuk az előadó részéről, hogy megállapodás született már a korábbi elnökség idején. Mi tehát úgy értelmezzük, hogy a mi feladatunk abban rejlik, hogy a megállapodás véglegesítésén dolgozunk, hogy a támogató hivatal minél hamarabb elkezdhessen dolgozni. Éppen ezért azt kérném a parlament képviselőitől, hogy szintén ennek érdekében folytassák a munkát. Köszönöm szépen. Bizottság, Madame Gann. Oui, euh, j'appuie. Euh, Igen, támogatom természetesen azt, amit a spanyol elnökség most mondott el, és szeretném még egyszer megköszönni azt a gyors, hatékony munkát Jean Lambert részéről, amit a trilógusok során is tapasztalhattunk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a bizottság a múlt héten egy hivatalos közleményt bocsátott ki az arról, hogy támogatjuk azt a szöveget, amelyet a jogásznyelvészek is megalkottak, és amelyet a tanácsban is elfogadtak február végén. Merci. Elnök, köszönöm. Igen, Busutil úr, kérem röviden. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék gratulálni Jean Lambertnek nagyon jó munkát végzett el, ezzel a témával kapcsolatban. Sikerült végül is ezt a témát a menekültügyi csomagból kiragadnia, és ezért gratulálok neki. Egy gondolatot szeretnék kiemelni még. Arra gondolok, hogy korábban beszéltünk a jogokról, hogy milyen jogokat kívánunk a menedék kérőknek adni, de nem beszéltünk arról, hogy milyen óriási terheket viselnek az egyes tagállamok azzal kapcsolatban, hogy megérkeznek ezek a menekült hullámok. Itt főként a déli államokra gondolok, úgyhogy itt azért elég gyakran kettős mércével mérünk, egyre több jogot akarunk megvalósítani, de amikor a tagállamok közötti szolidaritásról esik szó, akkor pedig mindenki hallgat, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyekre aránytalanul nagyobb terhek nehezednek a bevándorlás szempontjából. Úgyhogy fontos lenne, hogy a terhek megosztására is utaljunk, és lenne egy kérdésem a bizottsághoz. Arra gondolok, hogy sikerült-e előre lépni azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják megvalósítani az ügynökséget, tehát hogy már megvan-e az igazgatója, az, hogy kik fognak ott dolgozni, munkatársak, és így tovább. Ezzel kapcsolatban a bizottság adhatna nekünk némi információt. La question se la... Elnök Gán asszony, a bizottság várja, hogy a rendeletet elfogadják, mert különben nem lehet addig még eljárási szempontból megkezdeni a lépéseinket, az ügynökséget addig nem tudjuk felállítani, amíg a rendelet nem születik meg, de egyébként azért elkezdtük már a munkánkat, a igazgatói poszt kiírásával várjuk most éppen a beérkező jelöltségeket április végéig, és amint a jogalap rendben lesz a tagállamok részéről, az igazgató tanácssal kapcsolatban akkor utána majd a munkatársakat is kiválogathatjuk. Egy éves szerződést fogunk adni először a munkatársaknak, úgyhogy ezért nagyon nagy várakozásokkal tekintünk a rendelet megszületése elé. Elnök, köszönöm. Esetleg további hozzá szólást Tavares úr részéről? Obrigado. Köszönöm szépen. Elnök úr, röviden. Csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy Jean Lambert is kifejtette, hogy a közeljövőben, amikor szavazunk, akkor ugye a kezdeti szöveget majd valószínűleg megerősítjük. Én azt szeretném ezt hozzátenni, hogy ezt meg kell tennünk, ez ugyanis egy olyan szöveg, amelyen hosszadalmasan dolgoztunk, együttműködött az előadó, a társadal, az árnyékjelentéstevőkkel, és a parlament megtette amit meg kellett tennie, eleget tett a kötelezettségeinek, gyorsan haladt előre, úgy, ahogyan azt a svéd elnökség kérte tőlünk. Éppen ezért arra számítunk, hogy a többi intézmény ugyanezt tegye. Csak azt szeretném még ehhez hozzátenni, hogy mennyire jó volt az eljárás, az igazgató kinevezésével kapcsolatosan, de azért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a hárompárti egyeztetés során a parlament leszögezte álláspontját, hangsúlyozta, hogy szeretné értékelni és ellenőrizni az igazgató kinevezését, a kinevezés folyamatát felhasználva ehhez azt a jogosultságot, amelyet Jean Lambert jelentésében is megtalálhatunk. Aki az hivatalt irányítja majd, az ő alakja döntő fontosságú lesz a kabinet összeállítása szempontjából, hiszen ez meghatározza majd az ő csapatát, és éppen ezért azt szeretnénk, hogy eljöjjön a parlamentbe, tájékoztasson bennünket, és ezáltal gyakorolhassuk a, azt a demokratikus kontrollt, amely szükséges ahhoz, hogy a civil társadalom is tudja, hogy ki fogja irányítani majd ezt az intézményt. Köszönöm. Egyéb hozzászólás vagy kérdés? Ha nem, akkor kérem, Lambert asszony zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy mindannyian várjuk már, hogy a hivatal megkezdje a munkáját. és tényleg támogatást nyújtson a tagállamoknak, ahogyan Buzutil úr is emlékeztetett bennünket erre, hiszen a tagállamok közti szolidaritás rendkívül fontos. Egy esetleges menetrend, nos, ezzel kapcsolatban feltételezem, hogy a meghallgatást is a szakbizottságunknak majd meg kell terveznie az igazgató kinevezése, ahogyan Tavares úr is emlékeztetett bennünket, erre ez rendkívül fontos. Csak tájékoztatás véget az intézményközi munkacsoportban a parlament majd a parlament és az ügynökség közti kapcsolatot tanulmányozni fogja a legutóbbi viták fényében tehát lehet, hogy a frakciókat ez érdekli, ez az információ. De még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kitűnő együttműködésért, és remélem, hogy minél hamarabb megerősíthetjük majd ezt az anyagot április elején a szavazás során, és akkor így tényleg létrehozhatjuk minél hamarabb ezt a hivatalt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudomásul vesszük ezt a záró megjegyzést, illetve a meghallgatással kapcsolatos megjegyzését is, de ami a menetrendnek kapcsolatos javaslatot illeti, ez a következő lehet. A módosítások előterjesztésének határideje március 23, déli 12 óra, és a Libe szakbizottságban szavazunk az április 7-i és 8-ai ülésen. A plenáris ülésen pedig áprilisban számítunk arra, hogy elfogadhatjuk ezt a jelentést. Ezzel pedig akkor áttérünk a hetes napirendi pontra, amely kapcsolódik ehhez a hatos napirendi ponthoz, ez az Európai Menekültügyi Alap, a 2008-tól 13-ig tartó időszakra vonatkozóan. Az előadónk Claude Moraes, aki ugye nincs itt, ezért őt Guillaume asszony helyettesíti. Itt egy második olvasatra készült ajánlás tervezetről van szó, úgyhogy meghallgatjuk Guillaume asszonyt, majd a spanyol elnökséget és a bizottság véleményét is. Parancsoljuk Guillaume asszonyt. Köszönöm szépen, hát persze nem lehet Claude Morales-t helyettesíteni, vagy nem könnyű ez. Ugye itt egy nagyon rövid témáról van szó, Jean Lambert asszonyhoz kapcsolódó, az ő anyagához kapcsolódó dokumentum ez. Várjuk azt, hogy külön költségvetési sor jöjjön létre az ügynökség munkájával kapcsolatban, de egészen addig az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozunk ezt a tevékenységet. Azt kéri a jelentéstevő, hogy elmondjam önökkel azt, hogy ő támogatja ezt a javaslatot. Merci. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Akkor most hallgassuk meg a spanyol elnökséget, illetve a bizottságot, vagy nincs megjegyzésük? Nincsen. Hát akkor rendben van. Papa Nikola úr kért viszont szót. Kérem, Pragmatine a είναι Köszönöm szépen. Hát itt valójában egy nagyon egyszerű kérdésről van szó. Egy új szolgálatot szeretnénk létrehozni, és ehhez arra van szükség, hogy európai menekültügyi alapot hozzunk létre. Miután vitát folytattunk a frakciónbeli kollégákkal, hát felmerül bennünk a kérdés, hogy ez az alap, ez honnan jöhetne létre, és hogy elég lesz-e ez a az alap kellőképpen finanszírozva lesz-e, vagy sem. Nos, hát mindannyian most ezekre a kérdésekre kell, hogy összpontosítsunk annak érdekében, hogy az új költségvetés ezeket a gondolatokat is figyelembe vegye, és hogyha nem lesz benne, akkor azt módosítani kell majd. Elnök, köszönöm. Esetleg további hozzászólások nincsenek, akkor következhet az, hogy a módosítások határidejét elmondjam. Március 23 dél, Libe szakbizottságban szavazás az áprilisi ülésen 7-én, illetve 8-án lesz, és az Európai Parlament áprilisi plenáris ülésén fogjuk ezt elfogadni. Következik a 8-as napi rendi pont, most sikerült egy kicsit a hátrányunkból lefaragnunk. Az közös uniós letelepítési program létrehozása a témánk. Az Európai Uniós közös letelepítési program tehát. Itt most a módosításokat, illetve a kompromisszumokat szeretnénk megvitatni. A módosítások beterjesztésének határideje pedig március másodika volt, de ennek már vége, ugye? Tehát most a nyolcas ponttal kapcsolatban szeretnénk meghallgatni a képviselők véleményét, illetve a kilences ponttal is, ugyanis itt egy együttes vitáról van szó a letelepítési program kapcsán. Tavares úr következik, Neki, is ad, neki meg is adom most rögtön a szót. Köszönöm szépen. Nagyon röviden szeretnék csak hozzá szólni. Úgy gondolom, hogy ezt a két pontot valóban helyes, hogyha együtt vitatjuk meg. Hiszen a legtöbb parlamenti képviselő, aki ma itt van, jelen volt a korábbi vitán is. Vannak olyan módosítások, amelyek az Európai Menekülti Ügyi Alapra vonatkoznak, és amelyek révén az adott tagállamokat a letelepítési költségek szempontjából kártalanítják, és ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy jó lenne az, hogyha lenne egy külön költségvetési sör, sor ezzel kapcsolatban, de ez még önmagában nem elégséges ahhoz, hogy ambiciózus letelepítési programot hozzunk létre európai szinten. Hiszen a mi célunk az az, hogy a tanács által kitűzött célkitűzéseket már a svéd elnökség alatt kitűzött célkitűzések felé jussunk el. Itt körülbelül 100 ezer menekültről van szó évente, most azonban 5000 ez a szám, tehát kb. 5000-en telepednek le évente menekültek az Európai Unió területén. Tehát jó lenne, hogyha a menekültek letelepítési programját mélységesen megvitatnánk. Itt egy saját közleményezésű jelentés, jelentésről van szó. Azt hiszem, hogy nagyon konstruktív és produktív volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon kellemes volt meghallgatni a kollégák véleményét, nagyon sok módosítás érkezett be, kilenc egyébként az együttdöntési eljárással kapcsolatban, és kb. 40 módosítás a saját kezdeményezésű jelentés kapcsán. Nos, ezeknek a módosításoknak a nagy többsége semmiféle problémát nem jelent, sőt, mondhatnám, hogy inkább javítják a szöveget, és sikerült ezeket kompromisszumos formában összefoglalni. És ezek így, megfogal, ezek így tetszenek az összes árnyékjelentéstevőnek is. Hadd mondjak egy példát. Szeretük volna hozzátenni a kategóriák megválasztásához, itt ugye a regionális kategóriákról beszélünk, a bizottsággal való éves találkozó annak érdekében, hogy ezeket a regionális kategóriákat megnevezzük, hogy melyek azok, amelyek prioritás képeznek a regionális alap szempontjából. Nos, hát itt a szakbizottságban is volt már egy vita erről, de mi akkor azt mondtuk, hogy ez nem elég, ugyanis a letelepítési program a menekültek számára humanitárius és nagyon sürgős eseteket is felvet. Gyakran a menekültek nem a mi régiónkban találhatóak, hanem mondjuk közel-keleten vagy Afrika szarván, olyan helyeken, ahol a helyzet nagyon szörnyű. Az is lehet, hogy tehát ebből, ebből adódik az, hogy a menekültek bárhol lehetnek a világban. És ezért lenne fontos az, hogy az állandó prioritásainkhoz tudjuk igazítani ezeket a prioritásokat, például a gyermekek, illetve a nők, akik állandóan kivannak téve az erőszak nak, vagy pedig a beteg személyek, vagy a hadseregek által megtámadott menekült központokban élők, vagy pedig gyakran a természeti katasztrófák a területekről érkezőket szeretnénk letelepíteni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezeket a személyeket minél hamarabb le tudjuk telepíteni. Lehet, hogy még januárban nem is létezett ez a probléma, de mondjuk októberben egy természeti katasztrófa sújt egy adott országot. Tehát nagyon sok gondolat merült fel, voltak persze általánosabb gondolatok, vagy speciálisabb gondolatok, de az biztos, hogy sikerült konszenzusra jutnunk azzal kapcsolatban, hogy kik képeznék számunkra a prioritás csoportokat azok, akik erőszaknak vagy kínzásnak voltak kitéve, azok, akiknek a letelepítése nagyon sürgős azért, mert jogbiztonságra van szükség, vagy pedig testi épségüket sértő cselekmények történtek velük. hadseregek támadásának vannak kitéve, vagy más olyan helyzetek, amelyekre nem gondolunk most hirtelen, de mégis az adott tagállamnak a prioritási listáján szerepelnek. Aztán a moduláció a másik nagy kérdés. Szerettük volna az Európai Bizottság által felvetettekre reagálva még a korábbi biztos felhívásának megfelelően többet szerettünk volna tenni annak érdekében, hogy a tagállamokat segítsük a probléma megoldásában. Itt arról van szó, hogy az első két évben ösztönözni kellene a pénzügyi támogatásokat, hiszen ezek a legdrágább évek pénzügyi szempontból a befogadó tagállam számára. A letelepítési programok megvalósítása nagyon drága, hiszen gyakran infrastruktúrákat kell építeni, és más jellegű beruházásokra is szükség van. Éppen ezért arra a konklúzióra jutottunk, egy módosításban, hogy hasznos lenne ha a tagállamok egy ösztönző jelleggel kapnának olyan pénzügyi támogatásokat, amelyeket kifejezetten a letelepítésre költenének. Éppen ezért fontos jelezni a tagállamok felé, hogy mindezt úgy tegyék meg, ahogyan már korábban is láthattuk bizonyos országok esetében, amelyeknek hosszú-hosszú története van már a befogadásról. Ez persze nagy inspirációként is hatott ránk, és mindezt figyelembe kell venni a letelepítési programok megvalósításakor. Tehát ilyen szempontból elmondhatom azt is, hogy könnyű volt megegyezni a különböző frakciók között. Egész egyszerűen az a közös célunk, hogy a karitatív szervezetekkel, a szeretetszolgálatokkal, a civil szervezetekkel együtt működve valósítsuk meg a minél hatékonyabb letelepítési programokat. A konszenzus egyértelmű azzal kapcsolatban, hogy jó lenne, hogyha lenne egy ö, olyan egység az Európai Bizottságnál, amely az információ cserét a menekültügyi letelepítési programokkal kapcsolatban megvalósítaná a különböző intézmények között, vagy ö, nem csak európai, hanem világszintű intézményekre gondolok, például a ENSZ menekültügyi hivatala, és így tovább. Ehhez több pénzre van szükség, és nagyobb, vagy állandó humán erőforrásokra, akik tényleg mindig csak ezzel a témával foglalkoznának. Azt hiszem, hogy éppen eleget beszéltem már arról, hogy mit is jelent a letelepítési program, hogyan lehet javítani ezeknek az embereknek az életét, hiszen itt külpolitikai szempontokra is figyelemmel kell lennünk, és ezért aztán a parlament azt mondja, hogy a, a prioritások meghatározásában szerepet szeretne vállalni, a saját közleményezésű jelentésben esik erről szó. Az AFET-tel, illetve a DEV-vel szeretnénk egy közös ülést szervezni, ugyanis fontos lenne kitérni arra is, hogy az Európai Unió szerepe hogyan is néz ki a világon, és fontos az is, hogy a menekültügyi politikánk jó legyen. És ugyanakkor a határainkon belül is mindezt meg tudjuk valósítani. Az Európai Bizottság és az összes nem kormányzati szervezet világos célkitűzéseket határozott meg a letelepítési programok kapcsán. És most jó lenne, hogyha a bizottságtól, illetve a tanácstól is konkrét javaslatokat hallanánk. Azzal kapcsolatban, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan kívánják megvalósítani. Az elmúlt viták során azért már láthattunk nyitásra való hajlandóságot, ezen politikák megvalósítására vonatkozólag. Úgy gondoljuk, hogy itt most a delegált jogi aktusok alá kell, hogy essen ez a terület. A bizottság egyébként nyitottnak mutatkozott ezen területnek legalábbis részben az együttdöntési eljárás alá való bevonásával kapcsolatban. De itt azért még sincsen szükség arra, hogy megváltoztassuk az irányt, ugyanis már nagyon világos konszenzus alakult ki, és a bizottság is kinyilvánította azon szándékát, hogy minél gyorsabban szeretné lezárni ezt a témát. Április 15-e a határidő, és valószínűleg lesz egy figyelemfelhívó nap, ugyanis fontos az, hogy más parlamenti képviselők is itt az Európai Parlamentben odafigyeljenek erre a témára ezért is gondoljuk azt, hogy itt a humanitárius segítségnyújtás, illetve a menekültekkel való foglalkozás témája mm, nagyobb, szélesebb körű figyelmet érdemel. Nem szabad, hogy őket visszaküldjük se a tranzitországokba, se pedig a származási országokba. Tehát akkor lesz április 15-én egy figyelemfelvívó nap, ahol mindenki részt vesz a parlamentből, aki érintett. Köszönöm szépen, Tavares úr, Burgos úr az elnökség részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék az Európai Menekültügyi Alap módosításával foglalkozni, mert hogy ez az, amit együtt döntésben tárgyalunk. Megkaptuk a tanácsban a bizottság javaslatát, meglehetősen pozitívan értékelték azt a tagállamok, egy általános szempontból nézve, ugyanis azt meg kell állapítani, hogy jól lehet, megvan annak a lehetősége a tagállam számára, hogy finanszírozást kapjon a letelepítés alapján, a koordináció, illetve európai program irányába történő ellépés egyértelmű többletértéket jelent. Tehát a pozitív a hozzáállásunk alapban természetesen ezt is figyelembe kell venni, hogy meg kell vizsgálni egyes részleteket. Nagy érdeklődéssel néztük az Európai Parlament módosító indítványait, és figyelembe vettük azt is, illetve megállapítottuk, hogy nagyjából azonos irányvonalat követnek ezek a módosítások, és meg fogják könnyíteni a munkánkat. Informális kapcsolatfelvétel már történt a jelentéstevővel, és bízunk abban, hogy rövid időn belül többségi állásponttal tudunk ezekre reagálni a tanács részéről például az éves fix kategóriák esetében, illetve a gazdasági ösztönzők esetében azon tagállamok számára, amelyek most kezdik a letelepítési programot. Az egyéb módosítások, amelyek eljárásra vonatkoznak, ezeket is nagyon körültekintően meg fogjuk vizsgálni, ugyanis úgy hiszem, hogy rövid időn belül itt is többségi álláspontot tudunk kialakítani, és erről majd beszélünk a jelentéstevővel is, de jelen pillanatban azt mondhatom, hogy a prioritásunk az az, hogy hatékony és gyakorlatias legyen ez az eljárás. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, a bizottság részéről pedig Martini asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy általánosságban támogatja a letelepítési politikát, ami eléggé egyértelmű a jelentéstervezetből, ez egyértelműen kiderül, és a többi képviselő módosítása is ezt mutatja. Néhány szót szólnék a határozathoz kapcsolódó módosító indítványokról. Azt hiszem először is Emlékeztetnék arra, hogy mi volt a célja az Európai Bizottság javaslatának. Tudnunk kell, hogy a menekültügyi alapról már van egy határozatunk, ami lehetővé teszi a letelepítés pénzügyi támogatását, és vannak nagyon konkrét kategóriák, amelyek a határozatban szerepelnek, mint például gyermekek, veszélyben lévő nők, orvosi ellátást igénylő emberek. Ezen kívül számos érintett féllel tárgyaltunk, és azt mondták, hogy ezek a kategóriák nagyon kevéssé rugalmasak, és azt javasolták a bizottságnak, hogy rugalmasabb megközelítést alkalmazzon a letelepítési politikában. És a prioritásokról szóló vita keretében ezzel foglalkoztunk az elmúlt év során. Úgyhogy a javaslatunkban azzal álltunk elő, hogy rugalmasan közelítjük ezt meg, és nem próbáljuk annyira részletesen felállítani a kategóriákat, hanem a szakértőkkel, az ENSZ menekültügyi főbiztossággal, a civil társadalommal, parlamenti képviselőkkel megtárgyaljuk ezt, megvitatjuk, annak érdekében, hogy minden évben megállapíthassuk a érintett kategóriákat. A jelentés tervezet, sőt, mi több, a javasolt módosítások, amelyek még több kritériumot vesznek fel a listára. Gyakorlatilag ezt a megközelítést megfordítottuk, és egy nagyon hosszú, kimerítő jellegű listát állítottunk fel, ami gyakorlatilag minden egyes kategóriát, illetve minden egyes személy helyzetét megpróbálja leírni. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk a ter- használt terminológia tekintetében, ugyanis a terminológiának egyértelműen kell tükröznie, amit például az ENSZ menekültügyi főbiztossága használ, a, ugyanis az ő kritériumok alapján kell a letelepítést megállapítani. Most pedig egy nagyon hosszú listát javaslunk, nagyon hosszú listát, úgyhogy pont, hogy nem vagyunk rugalmasak ebben az esetben, és így módon pedig a vita feleslegessé válik. Azon túl pedig, hogy nagyon hosszú listát javasolnak, bevezetik a felhatalmazáson alapuló jogi aktus eljárását, Számomra ez eléggé nehezen érthető egyébként. Miért használjuk ezt az eljárást, amikor gyakorlatilag semmilyen mozgástér nincsen az aktusok elfogadása tekintetében, ugyanis a lista gyakorlatilag minden egyes embert lefed. Úgyhogy az elnökséggel, a parlamenttel együtt megvizsgáljuk a különböző módosító indítványokat, de ez természetesen teljes mértékben megváltoztatja azt a megközelítést, amit mi eredetileg javasoltunk, sőt, mi több, az eredeti módosítás a felhatalmazáson alapuló jogi aktus eljárását javasolja, úgyhogy ez alapján a folyamat eléggé el fog húzódni, és amikor legutóbb az első jelentés tervezetről vitát folytattunk, illetve annak fényében, amit az elnökség épp mondott, egy olyan rendszert kívánunk fenntartani, ami működőképes és hatékony. Ez az Európai Menekültügyi Alap, amit nem csak letelepítésre használunk, hanem támogatásra is a tagállamoknak éves támogatást nyújtunk a menekültügyi politikájukhoz, és megpróbáljuk elkerülni, hogy a letelepítés prioritásai veszélybe sodorják az alapműködését, jó működését az egyéb célok esetében. Úgyhogy a különböző célok között egy egyensúlyt kell felállítanunk. Mindenféleképpen folytatnunk kell a vitát és a tárgyalásokat, de figyelembe kell venni, hogy melyek a fő céljaink. És talán ami a pénzügyi támogatást illeti, amit a tagállamoknak kívánunk adni, amelyek hajlandóak részt venni a letelepítési programban, már kiemeltük, hogy rugalmasak vagyunk e tekintetben, és úgy gondoljuk, hogy ez meg is valósítható. Az egyetlen aggályunk az az, hogy nagyon egyértelmű kritériumokat kell megállapítani, hogy ez mikor és melyik tagállamra vonatkozik pénzügyi szempontból. Nem az elvet ellenezzük, hanem azt gondoljuk, hogy jogilag egy szilárd, pontos terminológiát kell kialakítanunk, azzal kapcsolatban, hogy mire is fogjuk elkölteni a pénzt, hogy ne legyen problémánk később a számvevőszékkel. Aztán a többi felmerült ponttal kapcsolatban, amit a jelentéstevő említett, tehát az ENSZ menekültügyi főbiztosságának munkája ezzel kapcsolatban. Az igazgató tanács fogja, illetve az Európai Menekültügyi Hivatal tevékenységével kapcsolatban az igazgató tanács fogja megállapítani, pontosítani ezeket a letelepítési tevékenységeket, az éves munkaprogramjukban. Ami pedig az Európai Parlament részvételét illeti a vitában és a prioritások felállításában, arra törekszünk, hogy átfogó párbeszédet folytassunk valamennyi érintett féllel, végezetül pedig talán még egy pontot említenék, ami nem igazán említettek meg, de a jelentésben szerepel, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos pont ez, amit az Európai Menekültügyi Hivatallal kapcsolatban említettek, egy olyan alapot használunk, amit egyéb célokra is fel kell használni, tehát nem csupán letelepítésre. Természetesen a jelentéstevő azt javasolja, hogy a saját a jelentésben esetleg a következő pénzügyi tervben a letelepítésre is vonatkozzék egy pénzügyi lokáció. A bizottság nem tudja befolyásolni a pénzügyi terve, de természetesen a letelepítésre fordítandó pénzügyi eszköz nyilván lehetővé tenné, hogy ambiciózusabb célokat fogalmazunk meg. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most megnyitjuk a vitát. Az árnyék jelentéstevőkkel fogom kezdeni. Tessék. Uh, Arra emlékeztetnék, hogy nagyon röviden szóljanak annak érdekében, hogy be tudjuk fejezni a napirendet, még mielőtt a koordinátorok ülését megkezdjük 17 óra 45-kor vagy legalábbis legkésőbb 18 órakor. Úgyhogy először Antonio Massipot fogjuk meghallgatni. Igen, nagyon röviden. Azzal kapcsolatban, amit az elnök úr is megjegyzett, nos, szeretném az árnyékjelentéstevő felé jelezni a teljes támogatásomat, egyetértésemet ebben a kérdésben. Nem csak ami a szöveget illeti, amelyet ugye vizsgálunk és módosítunk, hanem ami a munka szellemiségét is illeti. Az árnyékjelentéstevők eh, és a jelentéstevő közti vitákat. Hiszen a jelentéstevő nagyon nagy képzelő erővel bevett mindent annak érdekében, hogy máshol is eh, támogatást találjon az USA-ban, Ázsiában, mindenhol. Tehát egy óriási erőfeszítést tesz, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon rendkívül jó precedens itt a parlamenti munka szempontjából is. Az egész délután során, ugye lassan már a vége felé közeledik a délután, láthattuk, hogy különböző mm, szemantikai, terminológiai értelmezések merülnek fel, jogi értelmezések is különböznek itt a képviselők között, de egyre kevesebb az ideológiai nézeteltérés. Tehát kezdünk, kezd testet ölteni Európa, ami ugye a menekültügyet illeti, az üldözöttek számára, azon személyek számára, akik menedékjogra jogosultak, és néhány évvel ezelőtt ez itt még nem lett volna elmondható. Tehát az álláspontok közelednek, és ez az óriási egymáshoz közeledés, amelyről tanúbizonyságot tettek a frakciók ebben a kérdésben, ez nagyon alapvető fontosságú, mert egy politikává alakítottuk a menekültügyi kérdéseket, és éppen ezért mindezen kérdések rendkívül fontosak, úgyhogy a tanácsnak is fel kell gyorsítania egy picit a munkáját. Máskülönben ugyanis akadályokba ütközünk. Nagyon komoly lépéseket tettünk már a múltkori ciklusban, és továbbra is közelítenünk el az álláspontjakat itt a parlamentben, de a tanács az, amely nem akadályozhatja ezen kérdések előre menetelét. Ennyi lett volna a részemről, támogatom az előadót. Papa Nikola úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek ezért a kitűnő jelentésért. Az együttműködés is rendkívül jó volt vele. A frakciónkban megvitattuk ezt a pontot, és bizonyos módosításokat is javasoltunk. Ezek közül számos kérdést a kitűnő együttműködésnek köszönhetően sikerült beépíteni a javaslatba. Volna még ezen kívül néhány megjegyzésem. Ez egy olyan kezdeményezés, amely számára több tagállamot szeretnénk megnyerni. Itt ugyanis humanitárius intézkedésekről van szó, a külpolitika, az unió külpolitikájának megerősítéséről, és ezen a területen az igazság az, hogy kellene, hogy létezzen szolidaritás a tagállamok között. Ennek érdekében kell együtt működnünk. Először is szeretnék a 17-es módosítással kapcsolatban egy megjegyzést hozzáfűzni. A 37-es és 32-es módosításhoz is. Ezeket mi módosítanánk, mert ez a módosítás számomra nagyon fontos. Tehát az újra telepítés, a letelepítés minden bizonyos szükséges. Kérdés azonban, hogy ehhez miért kell egy külön programot létrehoznunk. Nagyon sok a menekült az Európai Unióban, óriási tehát az igény, és fontos, hogy őket a társadalomba is integráljuk. Ezen a területen pedig az, amit a bizottság mondott a különböző fogalmakról, nos, ezzel egyetértek, el tudom ezt fogadni, különbözően értelmezik a definíciókat, de ami a menekültügyi aspektusokat illeti, már létezik egy egységes szabályozás ha eltekintünk ugye a Máltai kísérleti projektől. De az imént elhangzott az is, hogy azért van itt némi képmutatás is ebben az egész kérdésben. Nem szeretnénk ugye akadályozni ennek a jelentésnek a haladását, hiszen itt nagyon komoly erőfeszítésekről van szó, az intézkedések komoly erőfeszítést céloznak, de szeretnénk az, hogyha terheket egyenlően el tudnánk osztani a tagállamok között. És ez a híres szolidaritás, amiről mindig beszélünk, ezt gyakran, ezt néha a gyakorlatban is alkalmazni kell, és erre ez egy jó alkalom lenne. Vannak országok, amelyek egy aránytalanul nagy tehernek vannak kitéve, és itt nem feltétlenül a dél-európai országokra gondolok, bár a dél-európai országokra is gondolok. Éppen ezért a menekültügyi alapot fel kellene használnunk ahhoz, hogy a szolidaritás jobb legyen, és a terheket egyenlőbben el tudjuk osztani a tagállamok között. Meghallgattam a bizottság és a tanács álláspontját, a kollégák véleményét is. Nyitottak vagyunk, ami a jogi formát illeti, Természetesen erről is beszéltünk már, a magunk között, illetve a jelentéstevővel is, és készek vagyunk természetesen a módosításokra. Ami azonban a legfontosabb az az, hogy politikailag belássuk, hogy egy globális megközelítésre van szükség. Természetesen a humanitárius aspektusok is lényegesek, ez teljesen egyértelmű. Végezetül pedig egy további megjegyzésem volna. Az ENSZ menekültekről van itt szó, illetve arról, hogy az Egyesült Államokban hogyan kezelik ezt a kérdéskört. Ezzel kapcsolatban volt egy konferencia, amelynek során egyértelművé vált, hogy a civil társadalom és egyéb gazdasági szervezetek támogatása is fontos. Nem pusztán arról van szó, hogy a kormányzati szervek együttműködjenek. Nem csak őket kell bevonni ebbe a folyamatba. Éppen ezért erre vonatkozóan egy módosítást terjesztettünk elő. Ez pedig nagyon szívesen ismertetnék majd, mert azt hiszem, hogy ehhez mindenki hozzájárulhat. Köszönöm. Árnyék jelentéstevőként a zöldek nevében én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek ez a kitűnő jelentéshez. Köszönöm a munkáját. Ezt a jelentést mi teljes mértékben támogatjuk, és csak három dolgot szeretnék hangsúlyozni, amelyeket fontosnak ítélek meg. Először is az átláthatóság, a kritériumok átláthatósága, hiszen itt különböző csoportokról van szó, éppen ezért biztosítanunk kell, hogy átláthatóságot érvényesítünk, amikor is a kritériumokat alkalmazzuk. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament minimális szintű bevonása nagyon fontos, nem lenne szabad erről lemondanunk. Másodszorban pedig Úgy gondolom, hogy a monitorozás arról, hogy a befogadó országok a letelepítést hogyan kezelik, ennek a monitorozása, egyrészt a folyamat, illetve az integrációs folyamat monitorozása azt követően, hogy letelepedett az illető személy, nagyon fontos, hiszen javítanunk kell, ha erre szükség van, a tagállamoknak jeleznünk kell, hogy egyes kérdésekben adott esetben javításra van szükség, mert fontos, hogy ez is jól működjön. A harmadik aspektus pedig arra szólítjuk fel a tagállamokat, hogy az, hogy nagy számban fogadjanak be olyan személyeket, akik, akik a letelepítés, letelepítés körébe tartoznak. Nem tudom, hogy a tanács egy kicsit tudná tájékoztatni bennünket arról, hogy hogyan kívánják ösztönözni azt, hogy több szemét vonjanak be ezen letelepítési programokba, mert azt hiszem, hogy ezen program sikere majd ezen lesz mérhető. Köszönöm. Köszönöm. Ponc úr. Elnök úr, a jelentéssel és a jelentéstevővel nem értek egyet, mert ez a jelentés túl messzire megy ugyanis a sérülékeny emberek számára is figyelmet kíván felkelteni. Hát ez egy nagyon tág fogalom. Irán, Pakisztán, egyéb országok, bárkiről beszélhetünk, de azt hiszem, hogy nem tudjuk a félvilágot Európában befogadni. Tehát nem tartom realisztikusnak ezt a jelentést, nem tudok egyetérteni vele, és azt kérem, hogy egy olyan ország, mint Hollandia, maximum 2000 menekültet fogadjon be, ennél többet nem lehet. Hogyha ezt a jelentést olvasom, akkor ez egy katasztrófa lesz Európa számára. Köszönöm, elnök úr. Tavaly májusban ez a parlament a Hennis Plaschett állásfoglalást jóváhagyta, és abból egyértelművé vált, hogy a parlament egy letelepítési mechanizmust kívánt az Európai Unión belül. A tanács és a bizottság ezt figyelmen kívül hagyhatták volna, ehelyett azonban egy javaslatot terjesztettek elő, méghozzá az EU-n kívülről irányuló letelepítésre vonatkozóan. Ez egy nagyon nemes ügy, és ezt mindannyian támogatjuk, de ezért ez nem árnyékolhatja be a parlament határozatát, amelyet májusban hoztunk, és amelynek tárgya az volt, méghozzá nagyon széles többséggel kértük egy Európai Unión belüli mechanizmus létrehozását is. Ez most akkor azt jelenti, hogy azért, mert a tanács és a bizottság egy javaslatot terjesztenek elő az Európai Unión kívülről származó letelepítésre vonatkozóan, hogy ez a parlament ne aggódjon, és talán egy, külön, egy eltérő saját kezdeményezési jelentést kellene kidolgoznunk? Én azt gondolom, hogy nem. Méghozzá azért, mert ez a konkrét javaslat, ez a mechanizmus pénzt is rendelkezésre bocsát a menekültügyi alapból. És eh, ha a menekültügyi alapból származó pénz, ha ezt a pénzt eh, erre a dokumentumra fordítanánk a eh, az unión kívülről az unióba irányuló letelepítésre vonatkozóan, akkor azért emlékeztetnünk kell a tanácsot arra, hogy egy unión belüli mechanizmust is kérnénk, és a tanács azt mondaná, hogy erre már nincs pénz. Módosításokat előterjesztettünk pontosan ezzel kapcsolatosan. Fontos, hogy a parlament ne adja be a derekát, hogy így fogalmazzak, és ne engedje azt, hogy a parlament kérését a tanács és a bizottság figyelmen kívül hagyja kell, hogy legyen ebben a szövegben valamilyen fajta rendelkezés, amelyáltal emlékeztetjük a tanácsot és a bizottságot arra, hogy egy EU-n belüli letelepítési mechanizmust szintén követelünk még hozzá azonnal. És az elkülönített összegek erre a mechanizmusra vonatkozóan ezek fontos, hogy rendelkezésre álljanak, és nem szabad, hogy a másik két intézmény azt állítsa, hogy jó, ugyan az elképzelés, de nincs rá pénz már. Remélem, hogy az összes frakció támogatni tudja ezen módosításokat. Nem csak az előadó álláspontját kell támogatni, sokkal erősebb, humánusabb kritériumokra van szükség annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az EU-n kívülről érkező személyek olyan védelemmel részesüljenek, amelyel szerintem tartozunk nekik. De ugyanígy azt kell, bizonyít, azt kell biztosítanunk, hogy az unión belüli menekültek is részesei lehessenek a letelepítésnek, amennyiben erre lehetőség van és szükség is. Tutil. Köszönöm szépen, Buzutil úrnak adom meg a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretnék jó magam is gratulálni ehhez a jelentéshez, Rui Tavaresnek. Egyetértek vele, a közös EU letelepítési program tekintetében, ugyanakkor viszont támogatnám Papa Nikolaou és Lambrinidis kollégáimat is, ami a belső tehermegosztást illeti EU szinten. Semmiféle észszerű indokolást nem hallottunk azért arra, hogy harmadik országok irányába viszont EU tagállamok felé ne létezzen ez a letelepítési program. Elhangzott, hogy különbözik a megfogalmazás, letelepítés és áttelepülés a két szó, amit használtak. De ez szemantika, az embereket nem érdekli a szemantika, az emberek szolidaritást akarnak és a jelentés a belső szolidaritás teljesen figyelmen kívül hagyja. Mi képviselők, akik Görögországból, Spanyolországból, Ciprusról, Olaszországból, Máltából jöttünk, hogyan mehetnénk oda a választóinkhoz, és azt mond, hogyan mondhatnánk azt nekik, hogy az EU egy letelepítési programot létrehozott, de ez nem vonatkozik ránk, hanem csak harmadik országokra. Ez egyszerűen nevetséges. Ez nem olyan politikai üzenet, amit nyugodt szívvel továbbíthatunk. Stavrosnak teljesen igaza van a pénzügyi szempontok tekintetében. Azt is hozzátenném, hogy a politikai szempontok talán még fontosabbak. Ez nem csupán a pénzügyi szempontokról szól. Politikai üzenetet kell visszavinnünk a választóink felé, és azt mondani, hogy az Európai Uniót az Európai Unión belüli letelepítés is foglalkoztatja. Elnök, nagyon köszönöm. Hírsasszony szeretett volna szólni, tessék parancsoljon. Nagyon röviden, hogyha megkérhetem. Köszönöm szépen. Az ALDE árnyékjelentéstevőjeként én is szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért, a kreativitásért is az együttműködésben, mert azt hiszem, hogy egy ilyen témánál ez rendkívül fontos mert így a különbségeket jobban érzékeltethetjük, hogy itt harmadik országokból származó személyek újra telepítéséről van szó, vagy pedig, és itt minden bizonyal egyetértünk, arról van szó, hogy szolidaritást alkalmazunk az unión belül, hiszen itt különböző személyekről van szó, például, amikor a kategóriákról beszéltünk, láthatóvá vált, hogy itt nőkről, gyermekekről van szó, orvosi kezelésre szoruló személyekről, tehát nem olyan személyekről, akik akik Európa déli határaihoz érkeznek, hanem olyan emberekről, akik a saját országukból megpróbálnak részt venni egy ilyen újratelepítési programban, menekültek, és ezáltal lehetővé válik számukra, hogy az Unióba érkezzenek. Azt hiszem, hogy itt fontos látni azt is, hogy különböző csoportokról van szó, tehát támogatjuk Hennis Plesert állásfoglalását, ez teljesen egyértelmű, de úgy gondoljuk, hogy ebben az összefüggésben nem szabad a különböző fogalmakat összekeverni. Volna még néhány módosító indítványunk is, a jelenlegi eszmecsere során egyértelművé vált, hogy itt nem formális kritériumokról van szó, amelyek által ezen programok alkalmazása, végrehajtása jobb lehet, hanem a helyi civil társadalom, az iskolák, az önkormányzatok, a civil szervezetek, őket is be kell vonni, hogy tényleg sikerre vigyük a hosszú távú integrációt. Úgyhogy még egyszer köszönöm, és teljes mértékben támogatjuk a Tavares jelentést. Thank you. Mrs. Papadopoulou, please help us. Köszönöm, Papadopoulou úr, kérem, hogy parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek Buzutil úrral, Papa Nikola úrral és Lambrinis úrral is. Amikor menekültekről van szó, akkor ugye a képviselők nem szabad, hogy különböző megközelítést érvényesítsünk, hiszen európai szolidaritásról van szó, éppen ezért a harmadik országokból származó személyekkel és Európán belül újra, telep, újra telepített személyekkel kapcsolatban is szükség van erre a szolidaritásra. Az európai állampolgárokat is érinti ez a helyzet, nem csak kötelezettségekről, hanem jogokról is van szó. Tehát egyetértek Lambrindis úrral, fontos, hogy egy EU-n belüli mechanizmussal is rendelkezzünk az Európai Unión belül is. Az európai szolidaritás is kell, hogy létezzen, de nem csak pénzügyi szempontból, hanem politikai értelemben is, és szolidáris politikára van szükségünk. Hennis Plaszkárt asszony, csak nagyon röviden szeretnék hozzá szólni. Értem a hozzászólásokat, és én is úgy gondolom, hogy a letelepítéssel kapcsolatban a UNHCR-ral együttműködésben az egyes tagállamoknak kellene megoldani a helyzetet. Persze azt is tudjuk, hogy a letelepítés, illetve az Európai Unión belüli áttelepülés azért mégiscsak mást jelent, és éppen ezért egy kompromisszumot szeretnék javasolni, és a Dublin 2-höz kapcsolódva, amelynek jelentéstevője voltam, nyilván, nyilván egy referenciát, egy utalást szeretnék megfogalmazni. Én talán ezzel egy hidat tudnék javasolni, nem tudom, hogy elmondhatom-e. Elnök? Elnökség? Burgos úr? Esetleg hozzá kíván szólni? Köszönöm szépen ismételten, elnök úr. Nos, az igazság az, hogy rendkívül érdekes volt ez a vita. Az elnökség fel is jegyezte a képviselők álláspontját. Ezt majd természetesen ismertetjük a kollégáinkkal, hogy megfelelő módon elemezzék. Elhangzott egy konkrét kérdés az a kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk az tagállamokat arra ösztönözni, hogy részt vegyenek ebben az európai újratelepítési programban. A menekültügyi alap módosítása az, amit felhasználunk arra, hogy biztosítsuk a tagállamokat arról, hogy van rendelkezésre álló finanszírozás, és ezáltal megpróbáljuk őket bevonni egy ilyen európai program kidolgozásába. Szeretném ehhez még hozzátenni, hogy a tanácson belül politikai szinten folytatott viták során, amelyek nem kifejezetten erről a javaslatról szóltak, hanem egyéb letelepítési és áttelepítési kérdésekről, elhangoztak különböző elképzelések. Például az önkéntesség a tagállamok részéről. Ez egy olyan elv, amelyről a legtöbb tagállam egyetért. És ezt lehet erre az irányelvre vonatkoztatni, illetve egyéb, egyéb anyagra is. Mi úgy gondoljuk, hogy a bizottsági javaslat áttelepítésre vonatkozik, abban az értelemben, hogy az Európai Unión kívülről érkező személyekre vonatkozik. Természetesen, hogyha van másfajta módosítás, akkor azt tanulmányoznunk kell, ez a kötelezettségünk, de egészen eddig a jelenleg terítéken levő javaslatot tanulmányoztuk. Szeretném ugyanakkor hozzátenni, hogy a jelenlegi menekültügyi alap esetében létezik egy olyan lehetőség, hogy a belső letelepítésre is kitérjünk, tehát tagállamok ebben is részesülhetnek. Köszönöm. Gracias. Señora Martini. Köszönöm, Martini asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden hozzászólni, ugyanis többen utaltak már arra, hogy van egy európai hogy ez az európai letelepítési program, ez önkéntes alapú, úgyhogy itt igazából bizonyos kategóriák esetében szükség lenne további finanszírozásra, de hát ez már most is létezik a jelenlegi menekültügyi alapon belül, és nem is változtattuk meg a munkáját ennek a mostani alapnak. Most mit is javasolunk akkor valójában? Az, hogy új kategóriákat éves jelleggel definiáljunk, tehát semmi igaziból új dolgot nem javasolunk, csak szeretnénk támogatni azokat a tagállamokat, Senkit sem fogunk arra kötelezni, hogy bárkit befogadjon, ez egy önkéntes jellegű intézkedés marad. Másodszorban pedig nagyon fontos az, hogy a jelenlegi menekültügyi alapon belül az Európai Unión belüli áttelepítésre is nyílik már lehetőség. Nem tudom, hogy pontosan hányas cikk, de létezik ez már most is, tehát létezik egy ilyen lehetőség a menekültügyi alapon belül olyan tagállamoknak adják ezt a segítségnyújtást, amelyek az Európai Unión belüli áttelepítési programban vesznek részt. És harmadsorban pedig szerintem nem fel az, hogyha azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság süketen reagál az Európai Parlament felkérésére a szolidaritással kapcsolatban, hiszen vannak már ezzel kapcsolatban intézkedések, és vannak már olyan kísérleti tervek is, amelyek a Máltára érkező menekültek újra letelepítését célozza, pont Máltával kapcsolatban. Ez most egy kísérleti terv, de ez megint csak önkéntes alapú, de az Európai Bizottság támogatja ezt az Európai Menekültügyi Alapon keresztül. Ezen kívül van most egy kísérleti, vagy egy hatásvizsgálat is azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a terhek megosztására vonatkozó programot megvalósítani, és ennek pont az lenne a célja, hogy segítsen a déli tagállamoknak. Ezek ambiciózus kezdeményezések. Tehát itt két külön témáról van szó, és nem igaz az, hogy a bizottság semmit sem tesz az Európai Unión belüli szolidaritás szempontjából. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez nagyon is fontos kérdés. De most itt nem erről beszélünk, itt most a letelepítésről, illetve az újra az áttelepítési támogatásokról beszélünk. Persze ennek van hatása azokra az államokra, amelyek valóban óriási terheket viselnek, mert ennek a programnak köszönhetően is lehet enyhíteni a terhekem, tehát lehet egyfajta pozitív hatása az Európába érkező menekült hullámok egyenlő belosztására is. Tehát ennyit a szolidaritásról. Köszönöm szépen! Thank you. Señor Tavares. Köszönöm szépen, Tavares úr. Illetve egy Lambrinidis úr kíván szót kérni először még? Vagy Lambrinidis úr, vagy Tavares úr. Na hát megpróbálok röviden. Persze ez nehéz, mert nagyon sok gondolat felmerült. Portugálul fogok beszélni, mert most oda kell összpontosítanom, és ezt csak az anyanyelvemen tudom megtenni. Voltak olyan gondolatok, amelyekre bizonyos kollégák reflektáltak, nos hát ő rájuk is szeretnék, vagy ezekre is szeretnék most válaszolni. Köszönöm szépen tehát. A tanács és a bizottság részéről érdekes gondolatok hangzottak el. Igaz az is, hogy ez a két kategória, tehát az állandó kategória, mondjuk a humanitárius jog alapján, azokra vonatkozik, akiket mindig le kell majd telepíteni. Olyan személyekre gondolok, akiket erőszakos, akik erőszakos cselekmények áldozatai, vagy pedig szexuális bántalmazásnak vannak kitéve. Aztán vannak itt éves kategóriák, amelyek pedig mondjuk a világnak bizonyos területein szeretnénk valamit tenni. Persze ezek egymást nem zárják ki, ahogyan már Martini asszony is erre utalt. Vannak itt az olyan kategóriák, amelyek állandó jelleggel prioritást képeznek, de más szempontból is megvizsgálhatjuk ezt a kérdést, mert néhány éven keresztül stratégiai megfontolások alapján támogathatunk bizonyos országokat. Kanada is egyébként ezt teszi, mondjuk három-négy éven keresztül Közép-Amerikára koncentrál, vagy Afrika szarvának területére, és így tovább. Most csak néhány példát hoztam fel és aztán utána mondjuk Kanada is megváltoztatja a saját stratégiáját. De ez emellett vannak olyan kategóriák is, amelyek nem feltétlenül ugyanazok, amelyeket az aknúr meghatároz a saját terminológián belül. De mondjuk vannak például olyan kategóriák, Kanadában vagy Amerikában, amelyek bizonyos országok nagykövetségeire utalva határozzák meg a prioritásaikat. Tehát itt egyfajta kombinációját kell megnéznünk a prioritásoknak, és ez nagyon érdekes munka. Másodszorban, amikor majd a menekültek letelepítéséről fogunk beszélni, akkor fontos az is, hogy a külpolitikai dimenziókat is definiáljuk, hiszen ez természetszerűleg kapcsolódik ehhez a témához. Abban vitában, mint én javaslok, azt szeretném, hogy az AFET és a DEVE szakbizottságbeli kollégák is részt vegyenek. Pontosan azért, mert nagyon fontos külügyi kihatásai, illetve fejlesztéspolitikai kihatásai is vannak ennek a kérdésnek. Aztán persze ott van a humanitárius segítségnyújtás beli vonulat, és az ehhez kapcsolódó finanszírozási kérdések. Erről nagyon sokat beszéltünk már. 2013 lesz a forduló év, ugyanis akkor fog letelni az alapműködésére vonatkozó időszak. És akkor majd új alapot kell létrehoznunk a letelepítési programok megvalósításához. De azért a probléma nem az, hogy hiányozna a pénz. Legalábbis jelenleg nem ez a probléma. A probléma inkább az, hogy évente 20 milliót költünk a letelepítésre, most, jelenleg is. És lehet, hogy lehet még akár demagóg is, mondhatnám azt, hogy tessék, itt vannak az unión belül ezek a kiadások, ezek nagyon magas kiadások, és mások pedig más területeket pedig nem finanszírozunk kellőképpen. Tehát mondhatnánk akár ezt is. Valóban százezer menekültet szeretnénk letelepíteni évente? Hát ez óriási szám. Itt nem azokról az emberekről beszélünk, illetve hogy itt, itt nagyon szerencsétlen sorsú emberekről beszélünk, a UNHCR által is definiált módon, és a UNHCR mondja azt, hogy kb. 100 ezer szeméről van szó, mondjuk még 80 ezeret az, EU, az Egyesült Államok helyez el, és még Kanada, illetve a Brazília is nagyon sokat tesz a menekültek letelepítéséért. Tehát itt olyan problémáról van szó, amelyet igenis is meg tudunk oldani. Tehát realisták vagyunk, és fontos kategóriákról beszélünk, olyan kategóriákról, amelyeket nagyon pontosan definiáltunk. Most megpróbálok a letelepít, illetve az áttelepítés problémájára is reflektálni. Amikor ezzel a jelentéssel elkezdtem foglalkozni, akkor olyan definíciókkal dolgoztam, amelyek már léteztek korábban is. A resettlement a UNHCR és más civil szervezetek definíciója alapján meghatározott. Itt olyan személyekre utal ez a megnevezés, amelyek harmadik országokból érkeznek, és nem pedig az Európai Unió területén tartózkodnak. De amikor egy belső áttelepítési programot nem hozunk létre, akkor enélkül nem tudnánk megfelelő európai menekültügyi politikát koherens mederbe terelni. Éppen ezért lenne fontos azt tudni, hogy az európai alap mindezeket a szempontokat lefedi, És ahogyan már elmondtuk, valóban már létezik egy ilyen alap, és már most is ezt fel lehet használni letelepítési programokhoz. Nagyon világos politikai koncepcióról van szó. Azt szeretnénk, hogyha az áttelepítéshez is kapnánk segítséget, és szerintünk jó dolgot teszünk, mert hogyha úgy gondoljuk, hogy a letelepítési programjaik jók, akkor ugyanezeket a politikákat lehetne alkalmazni az áttelepítésre is. Van, aki azt mondja, hogy itt külügyi ügyekről is van szó, és mások azt mondják, hogy ennek az egyik vetülete belügy, a másik vetülete külügy, de azért a demokratikus ellenőrzés, a végrehajtás, hogyha azonos, akkor bizony ezt a két kategóriát az EU-n belül is meg lehet valósítani. Hogyha arról van szó, hogy ez a személy Európába kíván belépni, akkor ezzel a problémával nekünk meg kell küzdenünk. Ez egy közös európai felelősség alá tartozó kérdés, úgyhogy egyetértek azzal, amit Lambrunidis úr, Buszutil úr, Papa Nikolaou úr és mások is elmondtak, mi szerint vannak itt azért olyan könyvszerítő körülmények, amelyek miatt lehet, hogy nem sikerül létrehoznunk egy valós áttelepítési programot, és kockára tesszük a letelepítési programjainkat, ugyanis ezt a két különböző eszközt kell megfelelően kiegyensúlyozott módon alkalmaznunk. Az lenne jó, hogyha mind a kettő egymással párhuzamosan jól haladna. azt szeretnénk kérni a bizottságtól és a tanácstól, hogy ezen a úton próbáljon meghaladni és Zsanina is azt javasolta, hogy a megszövegezésben legalábbis kompromisszumot próbáljunk meg kialakítani a áttelepítési, illetve a letelepítési jelentésben. Próbáljuk meg a megfelelő politikákat életre hívni, mert hogyha nincs egy koherens megközelítés, akkor nem lehet jó politikákat megvalósítani. Persze készen állok arra, hogy Janin javaslatát elfogadjam, úgyhogy erről majd még vitázunk. És most újra portugálul. Uh, Martini, termino com isto. Martini asszony azt kérdezi, hogy mit kívánunk delegálni, mire kívánunk megbízást adni, ha már van egy kategória listánk. Azt hiszem, hogy valamiben azért igaza van. A lista nem lehet egyfajta bevásárló lista, amire minden menekült a saját preferált koncepcióját fölteszi. El kell kerülni, hogy ez a lista túlságosan részletes, hosszú legyen, a humanitárius kategóriáknak is meg kell felelni, ugyanakkor rugalmasnak kell lenni. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezek a kategóriák ne legyenek kötelezőek, hanem azt akarjuk elkerülni, hogy mindenkit letelepítsünk, hanem arra kell törekedni, hogy a stratég, éves stratégiai meghatározást alakítsunk ki a helyzet megoldása érdekében. Tehát, hogy egy év alatt kívánjunk valamilyen megoldást találni. Ehhez egy politikai döntésre van szükség, egy demokratikus kontrollra, ez pedig részét képezi majd a letelepítési politikának. A parlament azt hiszem már világosan kimondta, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Most pedig arra kell törekednünk, hogy végrehajtó intézkedéseket hozzunk, illetve megállapítani, hogy milyen intézkedésekre van szükség a letelepítés alkalmazása érdekében, hogy tudjuk, melyik rész tartozik együttöntésbe, melyik nem. Ahol a szerződéseknek megfelelő jogalapra lehet szükség. Azt hiszem, hogy valamennyi kérdésre válaszoltam, köszönetet mondanék az árnyék jelentéstevőknek. Lambrinidis úr, ne kezdje meg most újra a vitát, erre szeretném önt megkérni. Nagyon röviden kérem, csak a bizottságnak válaszolnék. Azt mondja, hogy Ugye mi két évvel, 2009-ben két dolgot kértünk, az egyik kötelező szolidaritás, a másik pedig az EU-n belüli letelepítés. Önök szerint az új önkéntes letelepítési javaslat pontosan ezek közül melyikre reagál, mert igenis süket fülekre talált a bizottságban a mi javaslatunk. Az önök önkéntes szolidaritása semmit nem jelent. Az országok egyszerűen nem hajlandóak együttműködni. Végezetül pedig elnök úr teljesen igaza volt elemzésében. Szeretnék a pénzügyi pontra visszatérni, és Zsanint kiegészítve azt mondja, hogy 100 ezer menekültre kell utalni, ugyanakkor viszont 15 ezer eurót kér három éven keresztül minden egyes menekültre. A telefonomban megpróbáltam a kettőt összeszorozni, elképesztően nagy szám jött ki, és nem vagyok túl jól matekos. Tehát, hogyha ezen bizottsági javaslatot, ezen bizottsági javaslatban kérnénk meg ezt az összeget, akkor tulajdonképpen nulla euró jutna az összes többi célra. Úgyhogy ez egy nagyon gyenge javaslat. A bizottság tart attól, hogy a tanács hogyan fog reagálni, a parlamentet ez nem igazán érdekli, sokkal jobb lenne, hogyha a bizottság és a tanács egy kicsit jobban odafigyelne arra, amit a parlament mond. Köszönöm. A pénzügyi pontra szeretnék reagálni. Nagyon röviden. Természetesen a 100 ezer menekült évente, ez nem az én célom, hanem a svéd elnökség mondta ezt, ettől nagyon messze vagyunk, hogyha százezer embert, nem százezer embert telepítünk le évente 4500-at körülbelül. És nyilván a puding próbálja az evés, ha sikerül egyáltalán megkettőzni a letelepített menekültek számát, már akkor is nagyon örülhetnénk. Természetesen, ha az 5000-ről ugrottunk volna fel a 100 ezer menekültig, akkor nyilvánvalóan csődbe menne az egész EU, úgyhogy megoldhat, megpróbálhatnánk ezzel az erővel megoldani az egész világ menekültügyi politikáját, illetve problémáját, de nem rendelkezünk ennyi finanszírozással. És még valamit szerettem volna elmondani, hogy a letelepítés, Martini asszony szólt erről egyébként, pozitív kihatással van a hosszú távú reallokációra. Mert ha több ember telepítünk le már az elején, és őket pedig megfelelően kiegyensúlyozottan osztjuk szét kontinens szerte, akkor enyhítenénk a külső határokra gyakorolt nyomást hosszú távon. Ez nyilván nem rövid távú megoldás. Hosszú távon, ha ez jól működik, akkor két módon segíthetünk a realokációban, a menekültek, akik letelepítés keretén belül érkeztek Európába, őket realokálni kell. Elnök, azt hiszem, hogy rendesen meghaladtuk az erre a vitára szánt időt. Nyilván nagyon érdekes és nagyon élénk volt ez a vita, és eléggé hosszas. Akkor jöjjön az ütemterv. Mi volt a javaslat? Az orientációs szavazást április 7-én és 8-án lesz itt a Libében, a megerősítő szavazás pedig április 27-én, 28-án. Az állásfoglalási indítvány pedig a májusi Strasburgi plenárisra fog kerülni. Azt hiszem, akkor most már megnyithatjuk a koordinátorok ülését. Úgyhogy arra kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a teremben, a többiek pedig, a többi képviselő, sajtóképviselői, illetve többiek hagyják el a termet. A szakbizottság pedig holnap reggel 9 órakor folytatja a munkáját, tehát holnap reggel 9-kor folytatjuk a napi rend többi részével. Allora.